Hi, good morning. I think we are ready to start our... Jó reggelt kívánok! Elkezdhetjük a ma délelőtti ülésünket. Ma délelőtt nagyon sok párhuzamos ülés van. Ez nem jó. Megpróbáljuk figyelembe venni az ülések időpontját, de nem mindig sikerül egyeztetni. Nagyon érdekes napi rendi pontjaink vannak, két fő pontjunk, pontunk az eszmecsere a vallás és a meggyőződés szabadságáról. Erről aktív vita folyt az elmúlt hónapokban a parlamentben és a, az Európai Unióban is, valamint az ENSZ-ben. Az Arafélsziget eh, és Szíria képviselőivel is eh, találkoztunk, akik beszámolnak eh, az ottani helyzetről, szakértőket hívtunk meg ezekből a térségekből. A francia főke problémákkal küzdik. Nem tudom, hogy mi is ez a probléma pontosan. Okay, everything is okay, I understand. <laughs> right. Yeah, so we will... Akkor ezek szerint rendben van. Skype kapcsolatban is vagyunk, tudom, hogy ezt nem szeretik ezt a tolmácsok, de sokkal jobb, hogyha így be tudjuk vonni az emberjogi szakértőket ezekből a távoli országokból ilyen módon, mint hogyha nem is tudnának itt lenni az ülésen. Veronika de Kaiser szerettük volna megbeszélni ezen az ülésen, de mivel az afed van két napja nagyon érdekes vitára került sor, éppen ezért ezt a napi rendet töröljük, és délután találkozik Veronik de Kaiser asszony az árnyékjelentéstevőkkel, hogy beszéljenek a módosító indítványokról. So add one thing concerning the agenda. Um, Mr. Bill Browder, the owner... Bill Browder úr, A Hormitis Alapítvány képviselője itt van a parlamentben, és Magnitsky eh, esetről tudunk vele beszélni, illetve a legutóbbi fejleményekről. Az Európai Parlamenti Együttműködési eh, Bizottság keretében kerül erre sor eh, az Európai Unió Oroszország közötti kapcsolatokat, illetően kérem, hogy ő 10 percben mutassa be ezt az ügyet, Andik ilyen asszony jelentése volt az éves emberjogi jelentés, ő az a bizottság alelnöke. Ez hát nagyon fontos lenne, hogyha többet tudhatnánk meg a fejleményekről. 10 óra, 10 óra 30 körül fog megérkezni ez a szakértő, és 10 percben beszámol az említett esetről. Elfogadottnak tekinthetjük-e január 10-i és március 14-15-i ülések jegyzőkönyveit? Igen, akkor néhány rövid közleménnyel élnék. A Líbiával kapcsolatos jelentés készítője Anna Gomez, illetve Éva Bricenszen, a Femszakbizottság elnöke, illetve magam írtunk egy levelet Eston asszonynak, és Elman Al-Obeidi eltűnésével kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. 20 ezer ember tűnt el Líbia nyugati részén, Kadafi ellenőrzése alatt van ez a terület. Eston asszony válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió fellépése a Kadafi rezsim ellen a nemzetközi fórumokon megvalósult, illetve speciális eszközök keretében is kifejezték. Az Európai Unió úgy döntött, hogy a humanitárius ügyekért felelős ENSZ szakbizottság kérésére fellépést valósít meg, annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtást előmozdítsa. Líbia nagyon sok szakbizottság számára fontos ebben a parlamentben. Az Amnesty International is itt járt a házban, és 50, felelősnek 50. évfordulóját ünnepelte. Ez egy nagyon érdekes esemény volt. A Voxboxhoz közel rendeztük meg ezt a pódiumot. Nagyon sikeres volt ez a kísérlet, illetve ez a pódium beszélgetés. Ami a másik plenáris állásfoglalás indítványát illeti Azerbajdzsán némi irritációt váltott ki az érintett hatóságoknál. Buzek elnök néhány nappal eh, később meglátogatta Azerbajdzsánt, és eh, Buzek úr világos képet alakított ki az ottani jogi helyzetről. Volt egy sürgősség eh, Belarus kapcsán, Fehér Oroszország kapcsán, az jogi helyzet súlyosbodott, és számos kolléga kérte a szakbizottságot arra, hogy tegyük napirendi pontként ezt a témát a programra, megnézzük, hogy lehetséges lesz mindez. A képviselőjelöltek ellen um, eljárás folyik. Ami Sri Lankát illeti, Az elsoglási indítvány szövege nem volt megfelelően szövegezett, és ez az Európai Unió tagországaival nem fog túlságosan sok felépést kiváltani. Én ezt sajnálom, sajnálatos az, hogy a parlament nem védi meg az emberi jogokat, illetve azt, hogy nyomozás induljon a háborús bűncselekményeket elkövetettek ellen. Az albizottság Hondurasba, illetve Mexikóba látogatott az elmúlt héten, Richard Howard eh, elnök elmondta azt, hogy nagyon örült annak, hogy jól sikerült az látogatás, és nem tudott itt maradni a szakbizottság gyűlésen, de majd a júniusi üléseink egyikén részletesen beszámol a látogatásáról. Ez a a büntetlenség volt az egyik legfontosabb téma, ez, a Mexikó, ez Mexikó és Honduras kapcsán az egyik legsúlyosabb probléma. Erre a kérdésre vissza fogunk még térni. Ami Oroszországot illeti, Eston asszony és mások nyilatkozatokat tettek a második ítélet után a Hodorkovszki ügyben, és nem, melep, nem meglepő, hogy hosszú távú börtönbüntetéseiket megerősítették, viszont egy évvel csökkentették. Lesz egy koncert, és erre fel szeretném hívni a figyelmet az ügy érdekében, és az, az orosz emberjogi szakértők támogatásáért jú, július 6-án keres erről majd sor Strasbourgban tegnap. Az Európai Unió és Oroszország közötti konzultációról kaptunk tájékoztatást. Az intézmények eh, sikeres megbeszélést folytattak, úgy tűnik, hogy egységes a fellépés az intézmények között, és az IIAS-t e informáltam arról, hogy a civil társadalom egy párhuzamos eh, fellépést szeretne megvalósítani a csústálkozóval párhuzamosan. Eh, erre Nyizsnyi Novgorodban kerül sor július 9-e, 10-e, július 9-10-én, és reméljük, hogy az Európai Unió ezt támogatja. Azt gondolom, hogy első alkalommal kerül mindenre sor. Aktív, kompetens eh, civil társadalmi egyeztetése kerül sor Nyizsnyi Novgorodban. Néhány héttel ezelőtt Kaliapin úr, ügyvéd, bántor nem vagyok egy védő. Frontline díjat, díjat tüntették ki. Az emberjogi megsértések áldozatait védte, és ezt a kitüntetést Nizsnyi Novgorodban kapta Izrael. Remélem, hogy a képviselők itt tudnak majd maradni vagy visszajönnek az ülésre. ami az izraeli misszió kérésére, Liara Libman tábornok kérésére speciális ülésre kerül majd sor a szakbizottsági ülés után. Kérem mindenki ezt jegyezze. És az utolsó közleményem. Az AFET folyamatosan vitatja a partnerség és együttműködési megállapodást Türkmenisztánnal és egy parlamenti delegáció látogatott nem régiben. Én is részt vettem ezen a látogatáson, pót tagja vagyok ennek a delegációnak. Egységes volt a delegáció, ami a nézeteket illeti, illetve az emberjogi helyzetet. Nehéz az emberjogi helyzet, nagyon nehéz, és az Európai Unió képviselői nagyon fontos, hogy kérjék azt, hogy a türkmén eh, kormányzat eh, javítson ezen a helyzeten, illetve az ENSZ speciális jelentéstevőjét is meg kell hívni. Azt gondolom, hogy a speciális jelentéstevő a vallásos meggyőződés szabadságáról járt a térségen, de van egy másik speciális jelentéstevő is, aki a kínzásokkal foglalkozik. Nagyon fontos lenne, hogy ő is ellátogasson az országba. Ennek a megállapodásnak egy nagyon fontos intézményi aspektus a Türkmenisztán és az Európai Unió között, a monitoring mechanizmust, amit az Európai Unió kért, Súlyos az emberjogi helyzet Türkmenisztánban. Az Európai Unió külügyi szolgálata az egyik ülésén ezt megtagadta, és azt mondta, hogy ezzel felborulna az intézményi egyensúly, a jogi szolgálataink pedig most utána járnak ennek a kérésnek. Biztosítani kell azt, hogy a lehető legjobb ellenőrzés valósul meg egy ilyen nagyon fontos megállapodás kapcsán. Ez az első partnerség és együttműködési megállapodás amelyet a Lisszaboni szerződés értelmében sikerülhet elfogadni. Kérem, olvassák el Füle biztos kommunikéjét. Ő megjegyezte, hogy a parlamentnek be kell kapcsolódnia az új szomszédsági politikába, és egy új parlamenti monitoring mechanizmus kialakításán kell fáradozni. Ennyi lett volna az elnök véleményei. Üdvözölni szeretném a Kambodzsai Emberi Jogi Bizottságot. Üdvözöljük Önöket, és örülünk, hogy megfigyelik ülésünket. Mindig nagyon örülünk, amikor az emberjogi aktivisták és más intézmények emberjogi intézményei között kapcsolat alakul ki. És eh, nem sokára Kambodzsában is meg fogjuk vizsgálni az emberjogi helyzetet. A delegációt Max Sambat úr vezeti, aki a delegáció elnöke. Áttérünk a négyes napi rendi pontra, eszmecsere a vallás és a meggyőződés szabadságáról. Abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Heine Bielefeld professzor úrat köszönhetjük, aki ezen speciális jelentéstevő ebben a témában és Szara Váder asszonyt, illetve Penelope Faulkner asszonyt is köszönteni szeretném, ők az Európai Platformot képviselik a e, diszkrimináció ellen és a vallási intolerancia ellen. Jean-Michel uh, urat is köszöntjük, ő a külügyi szolgálatot e, képviseli. Tehát vallás és meggyőződés szabadsága univerzális emberi jog, és a jogban is uh, szerepel az Emberi Jogok Univerzális Deklarációjának 18. cikkeje kitér erre, 1948 volt. Az Európai Unió számára meghatározó az, hogy az Európai Konvenció az emberi jogokról, és ennek 9-es cikkeje, illetve a 10. cikkeje az Alapvető Emberi Jogok Kartájának eh, különösen fontosak ebből a szempontból. A vallás tanítása, gyónás hozzátartozik ezekhez a szabadságjogokhoz, és ez nem csak egy vallásra vonatkozik, hanem az ateistákra is, és agnosztikusokra is. Ez a szabadság szabadságjog kapcsolódik a véleménynyilvánítás szabadságához és más alapvető emberi szabadságjogokhoz is, minden demokráciában alapvető emberi jogról van szó, egy nyitott társadalomban meg kell védelni, támogatni kell ezt a szabadsági jogot mindenütt, és mindenki számára lehetővé kell tenni ennek gyakorlását. Sajnálatos módon nagyon sok minden kívánni valót hagy még maga után ennek az elvnek a használata. Nagyon sokan megsértik ezt, mégpedig jogi korlátozásokkal, illetve megszorításokkal. Az elmúlt parlamentben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalási indítványt, és ebben az állásfoglalási indítványban elutasította a keresztény közösségek elleni erőszakot világszerte. Nem um, fejeződött be ezeknek az erőszakos uh, felelépésnek a sorozata. A pakisztáni gyilkosságok uh, is sajnos ezt példázzák és ez egy rendkívül negatív fejlemény. Szófiában megtámadtak egy mecsetet erőszakos módon, és ez szintén további kérdéseket vett fel. Sajnálatos módon a vallási erőszak minden vallásra kiterjednek a világ nagyon sok pontján. Továbbra is aggaszt bennünket az istenkáromlás elleni törvények megszületése, az ENSZ emberjogi tanácsa, az Európai Unió és nem Európai Unió közös erőfeszítései sikeresek voltak, és ezeknek köszönhetően sikerült toleránsabb nézőpontot kialakítani, Bielefeld úr előadását e, ennek jegyében nagyon várjuk. Megnyitom a vitát a hozzászólóknak, használnunk kell az órát, hiszen nagyon fontos, hogy legyen idő kérdésekre és megjegyzésekre a kollégák részéről is. Először is az ENSZ speciális jelentéstevőjének Bielefeld úrnak adom meg a szót. For your kind words of introduction. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bevezető kedves szavakat. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy eljöhettem önökhöz, és beszélhetek önöknek. A kevés időmet az elvek tisztázására fogom szánni. Ez nem egy akadémiai jellegű gyakorlat, remélhetőleg önök is ezt látják majd, hanem nagyon is gyakorlati jellegű. Mielőtt azonban a koncepcionális, tehát a fogalmi kérdésekre rátérnék, egy-két percben az empirikus dimenzióról szeretnék szólni. Hiszen az egyes konkrét esetek különböző konstellációban a mandátumomhoz tartoznak, tulajdonképpen a napi munkám részét képezi diplomáciai kezdeményezések, a, amelyek gyakorlati jogsértések miatt következnek be. Napi munkám során nagyon is döbbenetes tapasztalatokat szereztem, és a legdöbbenetesebb maga a gyűlölet foka a vallási kisebbségek ellen, illetve a közösségek között. Ezt a gyűlöletet gyakran táplálja a félelem, a paranoia és a megvetés. Hogyha globális szinten nézzük az egyes eseteket, akkor azt látjuk, hogy nincs, nincsenek természetes áldozatai, vallási természetes áldozatok nincsenek, illetve nincsenek természetes vallási bűn elkövetők. Különböző konstellációkat találunk a különböző országokban, különböző régiókban, és ezért nagyon fontos, hogy elkerüljük az általánosításokat, és felsoroljuk a tulajdonságait, az, akár az áldozatoknak, akár az elkövetőknek. Véleményem szerint ezek a jogsértések gyakran kapcsolódnak a, egy adott ország politikai infrastruktúrájához, a történelmi traumákhoz, illetve a közösségek közötti kommunikáció kultúrájából adódnak. Aztán ott van a média valamint a vallási tolerancia és annak hiánya, az általános emberi jogi kérdések egy adott országban, valamint a vallási hagyományok. Ezek valóban fontos szerepet játszanak, de ezeket nem lehet levezetni a dogmákból ennek az adott vallásnak a dogmatikus architektúrájából, hiszen az emberek a felelősek, és az emberek változnak, ők azok, akik megváltoztathatják hittüket, meggyőződésüket az idő során. Három fő gondolatot szeretnék tisztázni elméleti, fogalmi szinten. Azért, mert a vallás és a meggyőződés szabadsága emberi jog, amelyet nagy nyomást terhel, gyakorlati szinten is. De fogalmi szinten is, nagy nyomás nehez, nehezkedik erre a területre. Egyre inkább elnyomják ezt a jogot, vagy pedig egyszerűen eltörlik. Három megjegyzéssel élnék. Az első majdnem hogy triviális gondolat, mégis tisztázni kell az egyértelmű dolgokat is, tehát a vallási szabadság emberi alapvető univerzális emberi jog, ez pedig az emberi méltóságban, méltóság iránti tiszteletben gyökerezik. Szeretném ide idézni az első nemzetközi emberi jogi dokumentumot, az emberi nyilatkozatot, amely elismeri, elismeri a, az, az emberiséghez tartozó személyek méltóságát. Ez pedig azt jelenti, hogy a kiinduló pontnak mindig is annak kell lennie, hogy az, emberi, az ember, ö, embernek meg kell adni a méltóságot. Tehát a vallásszabadságot nem közelíthetjük meg előre meghatározott opciókkal, és nagyon sok ország esetében ezt tapasztaljuk. Nagyon sok országban a világon a alkotmány kimondja a vallásszabadságot, a meggyőződés szabadságot, azt mondják, lehet ez zsidó, keresztény, vagy pedig muzulmán. Pont. Néha öt opciót vázolnak, néha hatot, de a kiinduló pont igazából, hogyha megnézzük az emberi jogok univerzális jellegét, akkor az emberi lény méltósága kell, hogy legyen a kiinduló pont, és az önmagától értetődik. Ez pedig nagyon sokféle kérdés, nagyon sokféle aspektust vet fel, és ezért az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága általános megjegyzésében, amelyet a, tizen, a, nem, a Nemzetközi Politikai és Polgári Jogok ö, nyilatkozatának 18. cikkére tett, ez a vallás és meggyőződés szabadsága, ez védi az Isten hittet, illetve a e, hit nélküliséget, valamint azt, hogyha valaki nem tartozik semmilyen vallási csoporthoz. Természetesen e, vannak hagyományos vallások, nem hagyományos vallások, kisebb e, vallási csoportok, nagyobb vallási csoportok, vannak olyanok, akik megtértek, vannak diszidensek, vannak kisebbségek, kisebbségek a kisebbségeken belül. Mindenkinek meg kell adni ezt a védelmet méghozzá egyenlő alapon. És ez az univerzális szellemiség, valamint a, az emberi jog, illetve vallásszabadság szó szerinti joga. Még az ensz belül, még az ENSZ dokumentumokon, dokumentumokon belül is gyakran előre meghatározott listákat emlegetünk, de ez már egy teljesen más megközelítés. Ez nem az emberi jogi, és nem az univerzális megközelítés. Második megjegyzésen, ez is szinte felesleges megjegyzésnek tűnik, ez egy szabadságjog, tehát a vallás és meggyőződés szabadsága a szabadságjog, és ezt ki kell mondani, ehhez ragaszkodnunk kell. A vallásszabadság, a meggyőződés szabadság, és már az elnök asszony is említette bevezető szavaiban, magában foglal nagyon sok szabadságjogot, például az értelem keresésének jogát, a különböző eredményekre jutás jogát, illetve a meggyőződésről való tájékoztatást, illetve ettől való eltérést. Az, hogy az embert magára hagyják, békén hagyják, ehhez is joga van. Aztán a vallási vagy nem vallási meggyőződések kimondása, manifestálása, akár nyilvánosan, akár nem nyilva, nyilvánosan. Tehát több oldalról közelíthető meg ez a kérdés, ennek vannak pozitív és negatív oldalai, de az a szabadság, hogy az ember változhat, ez tulajdonképpen a lakmusz tesztje ennek a jognak. Hogyha a szabadságjogot komolyan vesszük, akkor akkor nem csak bizonyos opciók közül lehet választani, hanem megvan a változás joga, illetve a saját utunk megtalálása. És ezt védeni kell, hogyha valaki nyilvánosan közli, manifestálja meggyőződéseit, akkor ugye komplikáltabb a, a helyzet, vannak korlátozások, néha ezek jogosak, de az biztos, hogy ezeket pontosan meghatározott kritériumok alapján kell alkalmazhatni, és nagyon óvatosan kell eljárni, annak érdekében, hogy a lényeget megőrizzük. Hogyha a szabadságot, a vallás és meggyőződés szabadságát komolyan vesszük, akkor egyértelmű, hogy ez a szabadságjog alapvetően kapcsolódik, és benne van más, más jogokban, más szabadságjogokban, például a szólásszabadság, a vélemény megfogalmazásának szabadsága, a gyülekezés szabadsága, és így tovább. Ez a tisztázás, erre nagy szükség van, hiszen olyan tendenciákat látunk, amelyek a vallásszabadságot és a szólásszabadságot antagonista módon kezelik, úgy tűnik, úgy veszik, mintha ezek egymással ellentmondásban állnának. A szólásszabadság, a liberális kommunikációs jog, a vallás, a vallásszabadságot pedig ez, ezzel szembeállítják. Ez pedig egy óriási félreértés, és egy nagyon veszélyes félreértés véleményem szerint. Azért, mert alapvetően kivágja a vallás szabadság alapvető jogát, az pedig az emberi szabadság, a választás szabadsága. Ezt tehát le kell szögeznünk. A legnagyobb kihívás, ahogyan önök is tudják, az elmúlt években az iszlám konferencia vetette föl ezt a legnagyobb kihívást. Állásfoglásokat, határozokat, határozatokat adott a vallások megszégyenítése, megalázása ellen. Például mindannyian emlékszünk a, a Dán karikatúra esetre. Ezekben a határozatokban igazából nem az emberi szabadságjogról van szó, hanem arról, hogy a szabadságot nem szabad kritizálni, nem szabad nevetségesé tenni. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabadság igazából elveszti az értelmét, szemantikus szinten megmarad, de maga a lényeg, a tartalom elvész. Az Emberi Jogi Tanács márciusi ülése ülésén nem született ilyen határozat. Lehet, hogy esetleg fordulóponthoz jutottunk, nem tudom. Az Európai Uniós tagállamok, illetve más nyugati államok, nyugati tagállamok mindig is elutasították ezeket a határozatokat, amelyeket például Pakisztán nyújtott be az OEC nevében a vallásszabadságra vonatkozóan, de hogyha közelebbről megnézzük a dolgokat, akkor az Európai Uniós tagállamokban bizony kevésbé világos és tiszta a helyzet, mint amennyire ezt szeretnénk. <clears throat> Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése nagyon is meghatározott okokból felhívta az Európai Uniós tagállamok figyelmét arra, illetve felkérte őket arra, hogy bizonyos jogszabályokat vonjanak vissza. Egyértelműen meg kell értenünk, hogy miről szól a vallásszabadság, és azt hiszem, hogy itt további tisztázásra van szükség. Az utolsó fogalmi kérdés, amelyel foglalkozni szeretnék, az a semlegesség kérdése. Ez a kérdés mindig is felvetődik, amikor vallásszabadságról beszélünk, akár a Strasburgi Bíróság esetében, akár máshol, de nagyon gyakran ezt félreértjük, ezt a fogalmat. Véleményem szerint az állami semlegesség az igazságosság elvére utal, és ez pedig elengedhetetlen létfontosságú, amikor a, a létező vallás, illetve meggyőződési pluralizmusról van szó, amelynek az alapja a diszkrimináció ellenesség, és a vallás szabadság elismerése. Tudjuk, hogy nem könnyű ezt alkalmazni, hiszen megvan az az általános tendencia, hogy az államok azt gondolják, hogy ők jobban tudják, mi a helyzet, mint mások. De azt hiszem, hogy mégis elengedhetetlen kritériumról van szó, mégis gyakran ezt félreértik néha úgy értelmezik, hogy az államnak nem kell kivennie a részét, nem kell beleszólnia a vallásos kérdésekbe. Azt gondolják, hogy a semlegesség a beleszólás hiányával egyenlő, de ez nem igaz. Nem egyéneket kell védenie, hanem magát a szabadságot, aktív mandátuma van tehát a, az államnak, és aktív beleszólásra, tettekre van szükség az állam részéről a vallásszabadság megőrzése érdekében. A semlegességet még inkább félreértik, van egy agresszívebb félreértés, ez pedig az, hogy a vallási szimbólumoktól meg kell szabadítani a, a térséget, így gondolja az állam, és természetesen a nyilvános manifestációk a vallásszabadsághoz tartoznak, tehát ez is egy félreértés. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Nagyon fontos az, hogy szolidárisak legyünk a jogsértések áldozataival. Erről mindannyian tudunk már, és, de azt hiszem, hogy még több információra van szükség. A szolidaritási tevékenységünket azonban úgy kell elvégeznünk, hogy alapvetően az alapfogalmakkal tisztában vagyunk. Köszönjük szépen az előadónak. Nagyon érdekes volt, hogy rámutatott a vallásszabadság és a hitszabadság főpontjaira. Most pedig Sarah Wadert kérném meg, az európai vallási intolerancia elleni platform képviselőjét. Véder asszony, miért annyira fontos a vallásszabadság? Köszönöm szépen. EPRID, ami a az egyének és szervezeteknek a közös szervezete a vallási intolerancia ellen azt célozza meg, hogy az Európai Unión belül átfogó módon foglalkozzon ezzel az aspektussal. A nemzetközi jogban nagyon sok olyan szerződési cikk van, amely az emberi jogokra utal, például az Univerzális Deklaráció 18-as cikke, a nemzetközi polgár és politikai jogok konvenantjának 18 cikke, és az Európai Emberi Jogi Egyezmény 9 cikke, illetve az Európai Unió alapjogi kartájának 10 cikke. Látjuk, hogy a vallásszabadság azt is magában foglalja, hogy valaki megváltoztathassa a vallását, és hogy tanújelét adja a vallási sos hitének tanítás által. A nemzetközi szerződéseket figyelembe véve nem meglepő, hogy az Unió intézményei újra és újra megismétlik, hogy elkötelezettek a vallásszabadság védelme mellett. Legutóbb 2011. januárjában és februárjában ismétlődött ez meg a parlament állásfoglalásaiban, és a tanács február 21-i következtetéseiben, amely a vallásalapú diszkriminációs erőszak ellen emelte fel a szavát. 2009. novemberei döntés megerősíti a vallásszabadsághoz való jogot, és hangsúlyozza, hogy egyre több áldozata van a diszkriminációnak. Azt is kimondja, hogy ez a fajta szabadság univerzális emberi jog, mindenhol mindenkit megillet. Felszólítja a tagállamokat, hogy védjék meg az állampolgáraikat, különösen a vallásos kisebbségekhez tartozóakat. Január 17-én a keresztények helyzetéről szóló deklarációban az Európai Parlament intézkedéseket azonosít be, amelyeket a tanács és a bizottság foganatosíthatné. Na, más országokkal kapcsolatban. Tehát, ha figyelembe veszük a jogi eszközöket, akkor azt látjuk, hogy a vallásszabadság számít. De mit tehetnénk annak érdekében, hogy előre mozdítsuk ennek tiszteletét? Az EPRID számára nagyon fontos, hogy az EU stratégiát alakítson ki e területen, elemezze a modern társadalmakban a vallás szerepét, és úgy alakítsa a politikáit, hogy ennek megfeleljen, és más partnerekkel is ennek fényében erősítse a kapcsolatait. Az EPRID alap elveket azonosított be, ezen a területen az EU-ban. Például elemezzük az érintetteknek a helyzetét, a vallásos szabadságot ne izoláltan elemezzük, hanem a demokrácia és emberi jogok védelme szélesebb kontextusában. Szükség van arra, hogy elemezzük a fejleményeket, és korai figyelmeztető rendszert alakítsunk ki. Ezen kívül az EU-nak befogadónak és igazságosnak kell lennie, hogy mindenki részt vehessen, a sérülékenyebbek is, például a nők, fiatalok, vallásai és etnikai kisebbségek. Ami az EU jövőbeli politikáit illeti ezzel kapcsolatban, nyíltnak, átláthatónak és befogadónak kell lenniük. És be kell vonniuk a polgári társadalmat. Mindegy, hogy itt Brüsszelben, vagy a tagállamok fővárosaiban. Tehát, ha igazán tiszteletet szeretnénk, akkor intézkedéseket is tennünk, kell tennünk. A következők a javaslataink. Az EU intézményei számára az első javaslatunk. Alakítsunk ki egy szerszámos készletet, lehetőségeket arra, hogy reagáljunk csak úgy, mint az Egyesült Királyság külügyi irodája tette ezt, és más szervezetek is. Tegyünk ajánlásokat az Európai Parlament számára is ennek keretében. Üdvözöljük az előrehaladást, hogy egy intergrupot hoztak létre, azért, hogy az EU-ban és azon kívül mindenféle csoportokkal tartsák a kapcsolatot, és felvessék a vallásszabadság kérdését nyílt vitában. Továbbá a parlament felé ajánljuk azt is, hogy az EU alapjogi ügynöksége szolgáltasson a jogsértésekről pontos adatokat. Végül a parlament felé folytassanak aktív vitát különböző formákban. Ezen kívül tehetünk az EEAS, a külszolgálat felé is javaslatokat, hogy esetleg hozzanak létre egy vallási egységet a főigazgatóságon belül, ahogy ezt a parlament állásfoglalása ajánlotta is. Tehát tehetünk ajánlásokat, és rá is mutattunk ezekre, ez jó alapot képez arra, hogy folytassuk a munkánkat, de egyértelmű, hogy még hosszú az út előttünk, és biztos vagyok benne, hogy Penelope rá is mutat, hogy mit kell tennünk. Elnök, köszönöm szépen, Vader asszony. Ön a Bahai Internationalnak is a képviselője, és szerettem volna rámutatni, és köszönjük ezt az előadást. Most pedig megadom a szót Penelope Faulknernek, aki az európai vallási szabadság platformjának a képviselője, és egy vietnámi vallási jogi szervezetnek a képviselője, és talán ezt bemutathatná, hiszen a buddhisták elleni megkülönböztetésen harcol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szára beszélt az elvekről és ajánlásokról. Egy rövid áttekintést szeretnék adni az emberekről, illetve arról, hogy a vallás intolerancia mit jelent emberi fogalmak szerint. Ez óriási probléma. A Pew Forum véleménye szerint a világ lakosságának 70%-a olyan országokban él, ahol a vallás gyakorlásának szabadságát korlátozzák minden kontinens, minden közösség érintett, beleértve Európát. Az emberi szenvedés az elmúlt néhány hónapban azt mutatja, hogy az Európai Unió politikái ezen a területen nem csak hogy nagyon is szükségesek, hanem már régóta fennállnak. Az Európai, illetve az ENSZ jelentéstevő elmondta azt, hogy a vallási intoleranciának nincsen egy egységes képlete, ez érkez, érkezhet az állami szervektől, vagy államilag ellenőrzött vallási szervezetektől, mint Kínában és Vietnámban, illetve vallási kisebbségek elnyomása miatt, mint például a bahái vallás Iránban, a keresztény vallás Eritreán, a muzulmán, az ahmadiyya muzulmánok Indonéziában, illetve Nigéria esete, ahol szektaszerű erőszak van, illetve Pakisztánban az istenkáromlásra vonatkozó törvények. Minden aspektusát érinti a mindennapi életnek ez a szenvedés, különösen olyan államokban, ahol falas információkat köröztet az állam. Itt a városi kisebbségek elveszítik alapvető jogaikat, nagyon gyakran életüket is. Ez a helyzet a bahái vallásúakkal Iránnal, ahol a hatóságok a bahály kérdést szisztematikus módon szeretnék kerül, kezelni, megtagadják a munkát tőlük, az állampolgári jogokat, elveszik vagyonunkat. Hét bahái vezető bebörtönzése mutatja azt, hogy milyen erőszaknak vannak kitéve a bahái vallások Iránban. 2008-ban tartóztatták le őket, és 20 éves börtönbüntetést kaptak. 10 évre csökkentették ezt a börtönbüntetést, majd visszaállították eljárás nélkül 20 évre. Az EPRIT szerint a Bahái Nemzetközi Közösség a hét vezető és családjaik önkényes letartóztatásoknak a tulajdonaik tönkretételének vannak kitéve. Kérem, egy kicsit lassabban, mondja az elnök az előadónak, hiszen így nagyon nehéz tolmácsolni. A buddhizmus a béke filozófiája Tibetben és Ázsia más területein is szenvednek ez ilyen válaszol. A UBCV-t megtiltották Vietnámban, ez a legrégebbi vallás és egyház, és a kommunista párt ellenőrzi őket. Az UBCV a pártokat, illetve barátokat, valamint a eh, rendszeresen bebörtönzik, megfélemlítik és üldözik. Az EPRID tagja a Kemi Action for Democracy in Vietnam beszámolt arról, hogy a Vesszak ünneplése kapcsán, ami a Buddha születésének évfordulója szintén <clears throat> rajtaütésekkel végződött. Az UBC vezetője és Nobel-díj, békenovedi jelölt kuang Du három évtizedes börtönbüntetés után továbbra is háziőrizetben van Szájgonban, Kínában. A keresztények, falangok, gyakorlók, a tibeti buddhisták és az ujgur muzulmánok szintén diszkriminációnak vannak kitéve. régében hét katolikus és protestáns egyház, amelynek 80 millió tagja van, Kínában ő, rájuk is vonatkozik a rajta ütés, Gao Zinzenget többször megkínozták, illetve bebörtönözték további keresztények és falungong tagokkal együtt. A bebörtönzés, letartóztatás a erőszak ilyen eszköze, és az iszlám vallás csak államileg ellenőrzött mecsetekben lehet gyakorolni. A délkaukázusi tértékben is Közép-Ázsiában, különösen Azerbajdzsánban, Üzbegisztánban és Türkmenisztánban nagyon súlyos vallásgyakorlási megszorításokat vezetett be az állam, ez az imámokra, egyénekre, illetve lelkészekre vonatkozik. Az EPRID tagja az Európai Evangélikus Szövetség jelentett arról, hogy Taskentben a két baptista egyházat szintén erőszaknak tették ki, ami ez elefántcsontpartra vonatkozik Nigériára. Itt is drasztikus lázongások voltak a elnöki választások után. Több mint 60 egyházat és több száz házat le, felégettek. Ezzel egy időben más fiatali csoportok szintén megtámadtak muzulmán családokat. Egyiptomban a koptokat tették ki erőszaknak, megtámadták őket a szalafista mozgalom keretében. Ez egy kemény vonalás, vahabi inspirált szekta. 12 embert meggyilkoltak, és több mint 200 megsebesítettek, amikor a szalafisták felgyújtották az egyházakat, illetve körbevették a kopt keresztények házait és üzleteit Indonéziában, ami enyhe nem vallás muzulmán államnak minősül. Itt is érvényesül a vallási fanatizmus, és az iszlám védők frontja szintén támadja a többi vallási kisebbséget februárban. Ezer embert támadtak meg brutális módon, Cikeuszikban, Bantán tartományában, és Indonézia vallásügyi miniszterre felszólította az Ahmadiyya vallásokat, hogy ezt a vallást el kell törölni. Pakisztánban Mohamed próféta nevében életfogytig börtönbüntetés, a halára lehet ítélni azokat, akik megsértik a korábban említett törvényeket. Meggyilkolták az istenkáromlásra vonatkozó törvények ellenzőit, és mindebből egy közös tényező kerekedik ki. Ezek az emberek, akiket meggyilkoltak, közemberek, és azért diszkriminálják őket, mert vallási közösségeket szeretnének felépíteni, éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió odafigyeljen erre a kérdésre, most és jövőbeni politikák kialakulása kapcsán, határain belül és kívül. Köszönöm. Uh, also reminding us... Köszönöm szépen, Faulkner asszony. Szeretnék ugye emlékeztetett arra, hogy mennyire sok, sok réte, rétű az ilyen vallásszabadsági jogsértés. Hösz úrnak adom meg a szót a külügyi szolgálattól. Köszönöm szépen, és köszönöm a kiváló előadásokat, amelyek nagymértékben megkönnyítik a munkámat. Azt hiszem, hogy az üzenet a tanácsi végkövetkeztetésekből, a legújabb ugye a februári, valóban egy olyan üzenet, amely az Európai Uniót elkötelezi a vallás és meggyőződés szabadság melletti harchoz. Emberi jogokat kívánunk megvédeni minden, mindenkit mindenütt. Nem tehetünk semmi mást, csak azt, hogy teljes mértékben kiállunk az alapvető fogalmi és jogi tisztázás mellett, Bielefeld jelentéstevő úr ö, beszámolt ezekről. Nagyon-nagyon fontosak ezek a megfogalmazások, hiszen az emberi méltóságon alapulnak. A 2009-es decemberi tanács végkövetkeztetések alapján kezdtük el a külügyi szolgálat fellépéseit, a vallásszabadság és meggyőződés szabadsága mellett emberi jogi eszközöket állítottunk csatasorba. Sajnos egyre több a terrorista tevékenység, illetve a jogsértés, a kisebbségek, a vallási kisebbségek megtámadása, és ez oda vezetett, hogy februárban újabb tanácsi végkövetkeztetéseket adtak ki. Féder asszony utalt ennek a tartalmára. Ezekből a tanácsi következtetésekből arra, jut, arra a megállapításra juthatunk, hogy az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi erőfeszítések élvonalába legyen, és megvédje a vallásszabadságot és a meggyőződéshez való jogot. Ebben a szellemiségben, és itt szeretném üdvözölni Faulkner asszony hozzászólását, aki valóban rámutatott arra, hogy a vallás szabadság megsértése mindenütt problémát okoz a világ minden részén. Ashton asszony, illetve a tanács elutasította és el, elutasította az egyes eseteket, és más eszközöket, politikai párbeszédet, különös lépéseket, technikai segítségnyújtást, a civil társadalomnak nyújtott segítséget mind felhasználta arra, hogy a kétoldalú kapcsolatban előre mozdítsa a vallás szabadságot az elmúlt hónapokban. Rendszeresen beszélünk erről a kérdésről az emberi jogi párbeszéd során, például Jordánia, Marokkó, Izrael, a palesztin hatóságok kapcsán. Ami pedig a multilaterális fórumokat illeti, az Európai Unió úgy érzi, különösen az elmúlt hónapok jogsértéseit követően, hogy eljött az ideje annak, hogy a nemzetközi közösség valóban közösen választ adjon, és az üzenetét a toleranciára építse. Ezért nagyon sok erőfeszítést tettünk, a márciusi emberi jogi tanács keretében megpróbáltuk közösen a emberi jogi tanácsban egy, közösen megpróbáltunk egy állásfoglalást készíteni, egy határozatot, amely a vallásszabadság mellett tör lándzsát. Ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen attól féltünk, hogy a kollektív reakciót, a kollektív választ esetleg félre sodorják megosztó koncepciók, megosztó fogalmak mentén, mint például az Isten káromlás, vagy a, a, a hírnév megromtása. Ez a Genfi ö, találkozón is nagyon fontos volt, megpróbáltuk megvédeni ezt a, ezt a konszenzust, kollektív az üzenet, a vallásszabadságot próbáljuk megőrizni, illetve erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy az OIC állásfoglalását megerősítsük, és elhatárolódjunk az istenkáromlás fogalmaitól. Amikor az OIC partnerekről beszélek, illetve az Európai Unió nyugati partnerekről, azt mondhatom, hogy sikeresen konszenzusra jutottunk, és a vallás megszégyenítését vagy megrontását sikerült félretenni. Ahogyan már elhangzott, nagyon reméljük, hogy továbbra is folytatódik ez a munka, és Genfben, New Yorkban, illetve az Európai Unióban továbbra is együttműködünk az OIC partnerekkel, és nagy mértékben odafigyelünk a véleményükre. Rendkívül fontos volt az, hogy egy határozott, kollektív választ tudjunk adni, amely üzenet alapját a vallásszabadság képezi. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a vallásszabadságot, a meggyőződés szabadságát az emberi jogi napirendünkön tartsuk, illetve prioritásként kezeljük. Az Európai Uniós delegációkat mozgósítottuk, az egyes országok helyzetét elemeztük, több mint száz átfogó jelentést kaptunk Európai Uniós delegációktól, amely jelentések a vallásszabadság helyzetét vizsgálják adott országokban, ez pedig egy analitikus terepmunkát jelent, ugye Fáder asszony erre hívta fel a figyelmet, ez alapján vehetjük fontolóra a következő lépéseket. Ez pedig, és a tanács erre utalt a februári végkövetkeztetésében, jelentések készítése Eston asszony számára, illetve köve- következő lépések felvázolása, amely a delegációs elemzésekre alapulna. Ezen kívül konkrét Európai Uniós intézkedéseket szeretnénk hozni a vallásszabadság megőrzése értekében, illetve oda fogunk figyelni a 2011. január 20-ai parlamenti állásfoglalása, ugyanígy a civil társadalom védelmére, az Emberi Jogi Demokrácia Hálózat, illetve az EPRIT hálózatát ennek véleményeit figyelembe vesszük, és konkrét fellépésekké alakítjuk ezeket. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez egy nagyon kényes és nehéz kérdés, nem elkülönülten kell kezelni, hiszen az extrémizmust és az erőszakot mozdíthatják elő ezek a problémák, ezért nagyon fontos, hogy közösen lépjünk föl, és vallási e, párbeszédet folytat, folytassunk. A tájékoztatás, az oktatás rendkívül fontos elem, hiszen a vallások közötti párbeszédet így lehet előmozdítani, és ugyanígy a toleranciát is. És még egy utolsó megjegyzés, ahogy mondtam, a vallásszabadság, a meggyőződés szabadsága nem egy különálló kérdés, hanem etnikai, szociális kérdésekhez kapcsolódik, valamint a politikai és polgári jogok hiányához. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hiszen túlságosan közel lenne, könnyű lenne azt mondani, hogy hogy a vallás szabadság áll a különböző feszültségek és erőszak tételek hátterében. És végül egy megjegyzés, nem csak a külkapcsolatokban fontos ez, nem csak időszerű, hanem nagyon fontos a külszolgálat részéről az, hogy az Európai Unión belül látható legyen ez a kérdés, és Bülentfel úr emlékeztetett bennünket arra, hogy hat tagállamban még mindig vannak istenkáromlási törvények, bár gondolom, hogy nagy mértékben ezeket nem alkalmazzák. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, és köszönjük a külszolgálatnak És Most pedig megnyitom a vitát. Két dolgot szeretnék említeni a külön jelentéstevőhöz szól a kérdésem. Ön szerint az Európai Uniót egyre inkább aggasztja a keresztények jogainak megsértése a világon, és ezt más vallások kárára és az agnosztikusok kárára domborítja ki. A második kérdésem, hogy gondolj, hogyan látja a vallásszabadság megsértését. Faulkner asszony eh, felsorolta ennek különböző formáit. Ami a buddhistákat illeti, pont arra gondoltam, hogy a szeparatisták, terrorizmus, a terroristák és az extrémisták ellen harcolunk, ami szerintem az előszobája annak, hogy eh, a vallásszabadságot megsértsük. Különösen Kínát említeném. Faulkner asszony nagyon jó képet festett erről. Most pedig Helmer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy kitűnő vita, köszönöm, hogy megszervezte. Röviden összefoglalnám, amit hallottunk. Az első előadó a vallásos szabadság teóriáját említette, és nagyon magas szintű volt az előadás, és meglepne, ha bárki nem értene egyet. A következő előadó általánosságot mondott, inkább eszközökről, prioritásokról, intézkedésekről. Faulkner asszony egy hosszú és tragikus listát sorolt fel a jogsértésekről, és az utolsó előadónk pedig a polgári társadalom oktatás és hasonló szépségeket sorolt föl. De EU-specifikus intézkedésekről nem hallottunk. Nem tudom, mi lenne a helyes megoldás. Nem tudom megszólni, hogy ezt vagy azt vagy azt, mert nem tudom, hogy mi lenne a konkrét terv, de az egyiptomi kopt keresztényeket hogyan segítsük? Mit mondtunk el ma, ami a gongosokat segíteni, akiket megkínoznak Kínában? Sőt, mit tettünk itt ma, ami segítene azoknak az Egyesült Királyságban szervezeti dolgozóknak, akiketnek nem engedik meg, hogy a munkahelyükön vallásos szimbólumot kifejező ruhákat hordjanak, pedig ez egy kis dolog. Nem tudom, van valami specifikus intézkedésünk, csak arról van szó, hogy hosszú érdekes vitát folytassunk, vagy van valami, amit a gyakorlatban is tehetnénk, vagy megint az lesz a vége, hogy semmit nem teszünk, csak állásfoglást fogadunk el, és sajtóközleményt adunk ki. Thank you, Mr. Helmer. Köszönöm szépen, Helmer úr. Többen nem kértek szót, ez meglep engem, de talán olyan jók voltak az előadások, hogy nincs rá szükség. De talán megadnám a szót újra az előadónak. Bielefeld úr. Köszönöm szépen. Elnök. Nem, nem, nem. Bielefeld úr, Szemke úr és Tánok úr, az alelnök, az alelnök és a taktól kérdéseket kapna. Köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeknek. Ezek az előadások tényleg nagyon érdekesek voltak. Ale mnie bardzo interesowałaby... Mm, De nagyon érdekelne a következő. Ön néhány példát adott arra, hogy hogyan sértik meg ezeket a szabadságjogokat. Minket azonban az érdekelne, hogy Európában mik a trendek. Romlik a helyzet? Ez nagyon fontos lenne, mert őszintén az ön előadásából nem egyértelmű, hogy az európai helyzet romlik-e, ha viszont igen, akkor nagyon örülnék, hogyha erről hallhatnánk többet, vagy az is lehet, hogy stabil a helyzet. Számunkra nagyon fontos lenne, hogy az önvéleményét halljuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Zemke úr, most Tanok úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány megjegyzésem, nem kérdésem. Én a vallásszabadságot globális szinten követem, különösen a keresztény kisebbségek sorsát, amióta 1999-ben képviselővé választottak. És nem régen az Európai Unióban az Egyesült Királyság valószínűleg a gyarmatosítóknak a lelkiismeret furdalása miatt megtagadta azt, és különösen ez a parlament, hogy segítse a keresztény kisebbségeket, még itt az EU-ban is. Ez az én tapasztalatom. 2004-ben az AFED-ben akartam egy saját kezdeményezésű jelentést a keresztény kisebbségekről, és akkor azt mondták nekem, hogy ez politikailag nem korrekt, és nem foglalkozhatok ezzel. Na most annak nagyon örülök, hogy az elmúlt ilyen évben változott a helyzet, különösen mióta a 2004-es bővítési kör lezárult, különösen mióta Lengyelország és Szlovákia nem érzi úgy, hogy nekik bűnösnek kellene érezni magukat a kisebbségekkel szembeni eljárásaikkal, különösen a kommunizmus utáni időszakban, a keresztényekkel való bánásmódban azt hiszem, hogy azt mondani, hogy ez a parlament túl sokat tesz a keresztényekért, ez teljes nonsens. A második megjegyzésem csak megismételném azt, amit Roger Helmer kollégám mondott. Teljes mértékben igazad van. Nagyon nagy zaj csapunk, de a valóságban nagyon keveset teszünk. Nem lehet ez egy vitafórum, csak simán, ahol megnevezük és megszénenítjük a felelősöket, és azokat az államokat, akik megérdemelnék, hogy jobban átvilágítsák őket, de még soha nem láttam arra példát, hogy bármi kereskedelmi szerződés, partnerségi szerződés, harmadik országgal között szerződés, úgy fogalmaznának meg, hogy belevegyék a kisebbségek és vallási kisebbségek jogait. Persze vannak ezek a demokratikus kitételek a végén a szerződéseknek, de ezek inkább a politikai bebörtönzöttekre és a joga való visszaélésre, a kínzásokra koncentrálnak, miközben a vallási kisebbségek helyzete soha nem képezte ezeknek a szerződéseknek a szerves részét. Ez sajnálatos, pedig nagyon nagy kérdés nagyon kellene, hogy szerepeljen. Az én tapasztalatom azonban az, hogy a valóságban az Európai Unió nagy zajcsap, de nem tud más tenni hiszen maguknak a tagállamoknak kellene tisztelnie a kisebbségek jogait. De ahogy mondtad, elképesztő visszaélések folynak az egyiptomi kopt keresztényekkel, az iráni bahájokkal, a vietnámi buddhistákkal, a pakisztáni keresztényekkel, a pakisztáni hindukkal szemben, tehát ez egy valós probléma és az olyan országok, mint Pakisztán, amelyet igazán jól ismerek, ott mindig a terrorizmusra koncentrálunk, és figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy az istenkáromlási törvény és egyéb törvények is léteznek, és semmit nem teszünk ezzel kapcsolatban. Tehát itt tartunk, ettől tartok. Állnak, köszönöm szépen, Tánok úr. Most pedig Bielefeld úr, külön előadó. Köszönöm szépen. Elnök asszony az önkértését illetően, kérdéseit illetően. Jó oka van annak, hogy aggódunk. Igen, aggasztó a keresztények helyzete, közel-keleten és máshol Kínát is említették. Talán valóban már hozzászoktunk ahhoz, hogy ne figyeljünk ezekre a kisebbségekre. Tényleg örülök annak, hogy most sokkal nagyobb figyelmet szentelünk az elmúlt hónapokban ennek az ügynek. Talán ennek oka az egyiptomi újévi tragikus események voltak, amikor 23 koptot mészároltak le. Talán most már felhívta ez a figyelmünket a hosszú távú szisztematikus megkülönböztetésre, aminek a kopt keresztények ki vannak téve Egyiptomban és más közel-keleti országokban is. Minnyáján tudjuk, ismerjük az iraki helyzetet. Az iraki keresztényeknek besősök szerint kétharmada elhagyta az országot, pedig a kereszténység bölcsője ott található. Tehát én az szabadságjog univerzális elismerését kérem. Nem szól, de elvontam fogalmaznunk, konkrétnak kell lennünk. Az iráni bahajok védelme, az egyiptomi bahályok lételme a legvédtelenebb és öltözött valláscsoportok védelme, ami a kereszténységet illeti. Nagyon sok keleti országban a protestán csoportokat üldözök, hiszen rák úgy gondolnak, mint a nyugati imperializmus és kolonializmus Um, jelképei. A misszionáriusok is gyakran fenyegetettek. Nagyon sok országban büntetőjogi rendelkezések vannak érvényben a térítő tevékenységekre. Iránban például nagyon nagy veszélyeknek vannak kitéve. Tehát Vigyáznunk kell, óvatosnak kell lennünk, de ugyanakkor nyitottaknak kell lennünk. Ne csak a keresztények üldözésére beszéljünk, a kulcs itt a szabadság. Más kérdés, a terrorizmus. Közép-ázsiai országokban, például Üzbegisztánban maga az a tény, hogy az emberek erről olvasnak, mert azért is börtönbe kerülhetnek öt évre. Az annak kérdését illetően, hogy mit tehetünk. Igen, én tudom, hogy az én beszédem elvont volt, de nem akademikus. Mert én azt gondolom, hogy a vallásszabadságnak az alapkövét kell védenünk. Talán igaza van. Én már azokat próbáltam megtéríteni, akik már így is hisznek ebben az ügyben. De ezen a világon még nagyon sokan nem értik ezt a problémát. Amikor az EU politikákról van szó, gyakran az elmélet ott van, de a gyakorlati cselekvések nem történnek meg. Én, nekem ez a tapasztalatom, és az EU-n belül is, és az Európa tanácson belül is sokkal következetesebbnek kellene lenni. Például a drákói pakisztáni istenkáromlási törvényeket gyakran hibáztatjuk és megtámadjuk, pedig bár sokkal puhább formái, de léteznek az EU tagállamaiban az ilyen törvényeknek. Gyakorlati szempontból a vallásszabadság és a hitszabadság része kellene, hogy legyen az alapvető emberi jogoknak, hiszen ez egy emberi jog. Az ENSZ tapasztalata azt mutatja, hogy úgy vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha nemzetközi szerződések, nemzetközi felügyeletek, de a nemzeti intézmények bevonása. Köszönöm. Nem, nem akarom félbeszakítani. Tehát az emberi jogok védelme egy hosszú távú projekt, és szorosan kötődik az intézményépítéshez. A média egyre jobban koncentrál ránk, de akkor is hosszú távú stratégiára van szükség, tájékoztató kampányokra, nemzeti emberi jogi intézményekre Különösen az fontos, hogy ezek függetlenek legyenek a kormánytól. Tehát igen, gyakorlati intézkedéseknek még van helye. He, később még tudom folytatni. Elnök, igen, tudom, nem ez az utolsó alkalom. Nos, én tényleg úgy gondolom, hogy összefogottabbnak kell lennünk, úgyhogy Andrikiéne asszony és Verzsiet asszony. Röviden, kérem, röviden a megjegyzéseiket. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani mai előadóinknak, illetve az elnök az elnök úrnak a konkrét kérdések bemutatásáért, illetve az Európai Külügyi Szolgálat képviselői előadásáért is. Az elmúlt decemberében az Európai Parlament elfoglalás idétlenül fogadott el az ENSZ emberjogi jelentéséről. 2009-ben készült ez az ENSZ jelentés, és egy hosszú listájában az ajánlásoknak, beleértve a valósokolás szabadságát. Az egyik <clears throat> ajánlás azt mondja, hogy felszólítja a bizottság alelnökét, magas kép, rangú képviselőjét, hogy biztosítsa a varázsgyakorlás szabadságát, és tökélet struktúrákat dolgozzon ki, különösen az Európai Külügyi Szolgálat struktúráin belül. És a világon prioritásnak kell tekinteni a külügyi fellépések körében a varázsgyakorlás szabadsága biztosítását. Nagyon fontos mainstreaming ben kezelni ezeket a kérdéseket, illetve a varázsgyakorlás szabadságát részletes elemzésnek kell alávetni. Hol is járunk, És hogyha ezeket az ajánlásokat megvalósítják, akkor mikor? Now, uh, Madame Vergia. Vergia asszony. Si je vais essayer d'être rapide en m'excusant de ne pas voir. Köszönöm szépen. Sajnos a Kulturális Bizottságban voltam, ahol szavazni kellett, ezért nem tudtam részt venni a jelenlegi ülés elején. Ezért lehet, hogy nem pontosan tudok reagálni a dolgokra. Mégis egy, egy megjegyzésem lenne. A gondolat szabadságához tartozik a vallás szabadság, hitünk, hiszünk valamiben, avagy nem hiszünk és nem szeretném, hogyha az a benyomás lenne, hogy csak egy vallást ö, akarunk megvédeni, vagy pedig a vallás ö, csak a szabadságot, vallás szabadságát. Nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket teljesen tisztázzuk. Ezen kívül szeretném elmondani azt is, hogy akiket vallási okokból üldöznek, először is ezek a muzulmánok, azért, mert a vallásukat enyhe vagy mérsékelt formában gyakorolják. Ugyan, ugyanaz a nyomás nehezedik rájuk, mint, mint a nem muzulmánokra, vagy még rosszabb. Ezeket az elemeket is figyelembe kell vennünk, és nem szabad olyan benyomást keltenünk, hogy a keresztény nyugati verziót próbáljuk megvédeni a többi vallással szemben, hiszen az európai térségben nem csak keresztények élnek. Erről pont akkor volt szó, mielőtt ön a terembe lépett, és én jó magam és Tanok úr más nézeteket képviseltünk. Tanok úr, remélem, hogy békét tudunk kötni egyben az ügyben, hiszen nem szabadna diszkriminálni semmelyik eh, vallás, sem illetve a vallás nélkülieket sem. Erről még többet meg kell, hogy tudjak. Köszönöm. A következő a javaslatom. Az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjének adjuk meg most már csak a szót, és utána összegezzük a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm parlamenti képviselő kérdéseit is. Két pontra hívnám figyelmet, az univerzalitás, a másik a fellépéseket. Ami az univerzalitást illeti, fel, úrral egyetértek, a varázsakolás szabadságának, gondolat szabadságának az univerzális megközelítel nem jelenti azt, hogy bizonyos varrásokat diszkriminálunk, illetve erőszakos fellépést engedünk meg. És hogyha megnézzük Eston asszony napirendjét az elmúlt hónapokban, ő erőteljesen elutas, elutasította a koptok, illetve más keresztény kisebbségek elleni erőszakot, a baháiak elleni erőszakot, április 11-en a saját zarándokok, stb. közösségek elleni erőszakot. Tehát bárhol is jelenik meg a varázsakodás szabadságának megsértése, ezt el kell ítélni, bármilyen vallásról is legyen szó. A második pont az eszközeink, Elmár úr és Tenok úr, ezek emberjogi eszközök, amikkel fel tudunk lépni, és ez egy keveréke a közös diplomáciának, diplomácia eszközeknek, mint ahogy az elmúlt hónapban erőteljesen el is utasítottuk ezeket az erőszakos fellépéseket, illetve Eston asszony ezt megtette, ezek nem pusztán sajtó közlemények, hanem igenis reakciót váltanak ki az adott országokban. Nézzük például Egyiptom példáját. Egyiptom megpróbálta ezeket a típusú reakciókat megakadályozni az alexandré bombázás után, és diplomáciai felépése került sor. Megpróbáltak diplomáciai módon megakadályozni az EU-t abban, hogy kifejezze véleményét, és haragjának adjon hangot a vallási erőszakos fellépések miatt, vallási közösségek elleni erőszakos fellépések miatt. És arra ösztönözük az országokat, hogy tegyék meg a kötelezettségeiket, védjék meg állampolgáraikat, tegyenek eleget feladataiknak, beleértve a valási kisebbségeket is. Ez az eszközöknek az egyik része, a második része a mainstreaming. Emberi Kiene asszonynak mondom, hogy megpróbáljuk e- erősíteni fellépéseinket, például alkalmazzuk az útmutatásokat, amelyek az emberjogi védőkre vonatkozni, a vallás gyakorlás, illetve a gondolatszabadság gyakorlásának terén is és mainstreaminget végzünk, politikai és speciális emberjogi párbeszédeinkben is. Egy kulcsfontosságú elem az egy cikkeiben az Európai Parlament foglalásának, amelyet az elmúlt évben fogadott el. Két kapacitásra hívja fel a figyelmet februárban az Európai Külügyi Szolgálat minden európai delegációnak, anyagot küldött annak érdekében, hogy megerősítse ezt a területet. Nagyon nehéz eh, ezeket a kérdéseket kezelni. Megkértük az országokat arra, a missziókat, a delegációkat, hogy elemezzék a helyzetet az említett országban. Több mint száz jelentés érkezett be hozzánk, ezeket most dolgoztuk fel. Annak érdekében, hogy beléphessünk a második szakaszba, illetve a külügyi ügyek tanácsának javaslatot tehessünk, annak érdekében, hogy erőteljesebb legyen a fellépés a válaszgyakorlás szabadság mellett, meg, megvédése mellett Helmár úr kérésére reagálva a kapacitások erősítését illetően a helyi emberjogi stratégiák alkalmasak erre, és odafigyelünk arra, hogy a vallásgyakorlás szabadsága, illetve a gondolatszabadság bekerüljön az ország specifikus emberjogi stratégiákba. Ezek a jelentések a nagykövetségektől most érkeznek be. Tánok úr, ha megnézzük Pakisztán helyzetét, a politikai és emberi jogi konvenciót ratifikált, ez a jogi nemzetközi alapja a vallásakorás szabadságának is Pakisztán. Fontos fenntartások mert ratifikálta ezt a megállapodást, éppen azért, mert az európai kereskedelmi eszköz vonzó, és nem csak azért, hogy a GSP pluszra jogosult lehessen. Ez egy nagyon pont, fontos pont. Természetesen még nem teljes ez a ratifikáció, nagyon sok a fenntartás, de ez a tény, hogy ők ratifikálták mindezt, segíti a politikai dialógust, az ENSZ struktúráit is erősíti, az ENSZ speciális jelentéstevének munkáját Pakisztánnal. Itt abba hagyom a mondandómat megpróbáljuk erősíteni fellépéseinket. A jövő héten konzultálunk a civil társadalommal, az Európai Parlament képviselőivel és Popovszki úr az Európai Parlament képviselővel találkozott, és át fogjuk tekinteni az előrelépést ezen a területen, és természetesen továbbra is rendelkezésükre állunk a közös munka érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm! Minden résztvevőnek köszönöm a részvételt, és köszönjük az ön speciális jelentéstevőjének beszámolóját is. Mindig tényleges privilégium, hogyha speciális jelentéstevőt köszönhetünk körünkben. Gilani asszony lesz a következő előadó, ő a kínzásról fog beszélni és júniusban kerül megrendezésre a kínzás elleni nemzetközi nap. Összegzésül el szeretném mondani azt, hogy erre a témára még vissza fogunk térni a következő alkalommal, amikor reagálunk az olyan szíves emberjogi jelentésére. André Kiene asszony jelentés ezzel foglalkozik. Köszönöm szépen, hogy felhívták a figyelmünket bizonyos problémákra. Tenok úr, akkor megírhatunk egy kávét, és a kis, keresztény kisebbségek kérdéseiről beszélhetünk? Nagyon örülök annak, hogy William Browder urat köszönhetem, aki a Hermitage Capital képviselője az Egyesült Királyságból. Ez egy adhok megállapodás. Bill Browder urat az Európai Parlament Együttműködési Bizottságba hívtuk meg az EU és az Oroszország közötti kapcsolatokat illetően egy nagyon fontos ügyet követ figyelemmel, mégpedig 2009 óta ügyvédje Szergej Magdinszki börtönben életét veszítette Moszkvában az Európai Unió. Az intézmény nagyon intenzív módon foglalkozott ezzel az ügyjel, felvetette ezt a kérdést az orosz hatóságokkal folytatott megbeszéléseken, hiszen itt egy nagyon súlyos kérdésről van szó, szóval az elkövetőket, eh, illetve bíróság elé kell állítani, és mivel mm, jelentős nemzetközi fejleményekre került sor, elérkezett az idege annak, hogy a Droá albizottság Browder urat meghallgassa, mielőtt ő elmegy majd a Parlament Együttműködési Bizottságba. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy december 15-én az Európai Parlament elfogadta az André jelentést, az éves emberügyi jelentést, az Európai Tanácssal együtt a parlament azon gondolkodik, hogy víz a vízumot vessen ki olyan orosz tisztviselőkre, akik bekapcsolódtak abba a döntéshozatali folyamatba, ami Vandinsky úr halálához vezetett végső soron. A jelentésben ez a bekezdés nagyon erőteljes reakciót váltott ki mindenfél részéről, és nagyon örök annak, hogy most Bill Rauder úrnak adhatom meg a szót 5 percben, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy szólhatok itt önökhöz. Röviden összefoglalnám Szergei Magnitskynak az ügyét, és azt a sokkoló jogsértés, sértetlenséget és elfedést is ismertetném, ami történik. Tíz évig én voltam a legnagyobb portfólió beruházó Oroszországban. Ez idő alatt felvettem a korrupció ellen a harcot. Ezért kiutasította 2005-ben, 18 hónappal később a rendőrség lefoglalta a cégem dokumentumait. Elnök, elnézés, Kérem, legyenek halkabbak, és menjenek ki a teremből, hogyha magánbeszélgetéseket folytatnak. Tehát a rendőrség lefoglalta a dokumentumainkat, kisajátította a cégemet, és ellopott az orosz kormánytól 230 ezer dollárnyi adót, amit befizettem. Szergej Magnitsky egy ügyvédi irodának a 36 éves alkalmazottja volt, ügyvédje, egy teljes listát készített arról, hogy mi történt, és mivel a saját államában egy nagyon nagy lopásról, sikasztásról tett tanulságot, ezért fekete listára került majd letartóztatták, börtönbe vetették, még a, még a per előtt megkínozták, és meghalt a börtönben, mielőtt még tanúskodhatott volna. Többféleképpen is megkínozták. A bebörtönzése alatt több mint 450-szer írt panaszt, úgyhogy részletes fejtéseink vannak arról, hogy ki milyen módon kínoszta ő meg. Azt hiszem, hogy Oroszországban az emberi jogok lábaltiprásának és kínzásának ez a legdokumentáltabb esete. Egy héttel később a köznyomásra az orosz elnök közkivizsgálást rendelt el. Most már 18 hónapja annak, hogy Szergely meghalt, senkit nem, senki ellen nem emeltek vádat Oroszországban ez ügyben. Sőt, a halála előtti év, évforduló előtti egy héttel egy külön kitüntetési ceremóniát szerveztek. A belügyminisztériumnak több mint egy millió alkalmazottja van, és 30 nyomozót mindig kitüntetnek évente. A 30-ból most 5 olyan embernek adtak, aki részt vett aktívan Szergei Magnitsky megkínzásában és halálában. Ez egy teljes büntetlenségi botrány Oroszországban, és egyre nyilvánvalóbb számomra, Szergei kollégái és barátai számára, hogy nem kaphatunk igazságszolgáltatást Oroszországban, nagyon sok energiát és időt fordítottunk erre, hogy Oroszországon kívül igazságot kaphassunk. Az önök tevékenységének is köszönhető ez a tavalyi éves jelentésüknek. Múlt héten az Egyesült Államok Szenátusa eh, egy felelősségre vonhatósági törvényt fogadott el, amit eh, ez eh, az eset indukált. Liberman szenátor is aláírta, és még nagyon sok szenátor. Például az orosz vízumok visszavonása, vagyonok befagyasztása is kapcsolódik ehhez. Ez a haláleset egy teljes új dimenziót hoz. Ez azt jelenti, hogy ezek a szankciók olyanok ellen is foganatosíthatók, akik jogtalan cselekményeket követnek el emberi jogi aktivisták ellen. A szenátus által elfogadott törvény nagyon nagy visszhangot keltett az Egyesült Államokban, mert hogyha tényleg büntetjük az embereket, és nem csak prédikálunk erről, akkor ez nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen helyzet, és egyértelmű az orosz reakció is, hogy az orosz kínzók mennyire fölháborodtak most. A parlament tavalyi decemberben nagyon erős állásfoglalást fogadott el, feszólítja az Európai Uniós tagállamokat, hogy befagyassza a törvénysértők javait, és visszavonja a vízumaikat. Én arra kérem önöket, hogy ne csak az Egyesült Államok, hanem az EU is valós következményekkel járó törvényeket fogadjon el, az azra, hogy megvédjük az aktivistákat az ilyen jellegű visszaélésektől. Köszönöm. Elnök, köszönöm Browder úr. Köszönjük ezt a beszámolót arról, hogy mi is törvény, történt. Most pedig a képviselők feltetnek kérdéseket ezzel kapcsolatban. Andrikéne asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Browder úr. Köszöntjük a szakbizottságban. Két kérdésem lenne. Ön már említette az USA-t, a szenátust. A kérdésem a következő. Ön szerint Obama elnök foganatosítana <clears throat> olyan orosz tisztviselők ellen szankciókat, akik a Magnitsky ügyben részt vettek? figyelembe véve, hogy most élettek újra az orosz-amerikai kapcsolatok. És ha igen, akkor az orosz oldalról mi lenne a reakció? Második kérdésem. Medvegyev elnök többször is hangsúlyozta, hogy a Magnitsky esetet fontosnak tartja. Sőt, igazából litmus tesznek tartja, hogy a jogállamiságnak ez egy mérőköve. Ön egyetért ezzel? Ez egy médiafogás, vagy tényleg elkötelezett Medvegyev elnök, hogy megtalálja a bűnösöket? Ön említette, hogy az orosz kormányzati tisztviselők között gyakori a büntetlenség. Köszönöm. Brauder úr, kitűnnek a kérdések, egyenként válaszolok rájuk elnök megkapta a Nobel béke díjat jó munkájáért, vagy potenciális jó munkájáért. Én felfoghatatlannak tartom, hogyha a szenátus elfogad egy ilyen törvényt, amely megtiltaná a jogsértőknek, hogy az amerikai bankrendszerrel éljenek és belépjenek az USA-ba, akkor meg vétózhatná a Nobel békedélyes ezt a törvényt? Nem, ez elképzelhetetlen. Hogy hogyan akar alkudozni Oroszországgal, lehetetlen lenne számára, hiszen nagyon nagy figyelem irányul rá. Ezen kívül a Fehérház azt mondta nekem, hogy támogatják ezt a törvényt talán más formában, de egyre inkább támogatják. Mi az orosz reakció? Nagyon jó kérdés. Az oroszok reakciója az, hogy nagyon idegesek. Mindig, amikor azt akarjuk, hogy a büntetlenségnek vége legyen ilyen esetekben, akkor személyes támadásokba lendülnek például. 43 millió euró abból a pénzből, ami több mint 200 milliónyi és Szergej Magnitsky rájött, hogy egy adó ellenőr felesége megkapta, ezt egy svájci bankszámlára, ezt jelentette a svájci hatóságoknak, befagyasztották a számlát, röviddel ezután az egyik kollégámat letartóztatási parancsot adtak ki ellene az orosz hatóságok, és ellenem is, és beidéztek Moszkvába engem háromszor is a bíróság elé. Tehát a bűnültöző rendszer megfizetteti azokkal az árat, akik felhívják a figyelmet a rendellenességekre, visszaélésekre. Ha marson élnénk, és Oroszországról kiadott sajtónyilatkozatokat olvasnánk, akkor az lenne a benyomásunk, hogy húha, milyen jó dolgokat csinálnak, hogy modernizálják a jogi rendszer, csak hogy mi a Földön élünk. Csak a napi híreket, ha figyelembe vesszük, és különösen ezt az esetet, akkor Medvegyev egy nagyon nehéz jogi esettel kerül szembe. Egy idealista fiatal ügyvéd, aki felfedez egy büntényt, majd meggyilkolják a börtönbe, majd 18 hónap a később senkit nem e, senki ellen nem emelnek vádat ez ügyben, akkor látjuk, hogy Oroszországgal kapcsolatban nem igaziak a hírek. Amit elmondott, az nagyon is megdöbbentett, hiszen Oroszország helyzetét régóta figyelemmel követem. A Wikileaks ezt az országot mafia gangster társadalomként jellemezte. Ott van a jó rendőr, rossz rendőr, Medvegyev, Putyin, dinamikája. Nos, nem tudom, hogy mennyi, mennyire igaz az, hogy Medvegyev a jogállamiságot szeretné el, terjeszteni, illetve ezt látni, majd meglátjuk a választások során. Nagyon is frusztráló ez a helyzet. A kérdésem a következő, és talán Andrikéni asszonyhoz is intézem a kérdésemet, aki szintén figyelemmel követi Oroszország kérdését, talán jobban is, mint én. Hogy lehet eh, Európa Tanács teljes jogú tagja Oroszország, hiszen a eh, jogállamiság egyáltalán nem működik ebben az országban, és teljes a büntetlenség. Teljesen abszurd az, hogy egy orosz bíró ott ül az Európai Emberi Jogi bíróságban, és aztán az Egyesült Királyságról hoz döntéseket. E, nagyon is komoly ellenérzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az észak kaukázusi események elég bizonyítékot adnak arra, hogy az Európa Tanácsból Oroszországot kizárják. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy Browder úrhoz intézte a kérdését, vagy pedig ez egy általános megjegyzés volt, amelyet mindannyiunknak fontolóra kell vennünk. Köszönöm szépen ezt a negyedórás tájékoztatót a Magnitsky esetről, Bill Browder jelenlétével valóban bátorságról és kitartásról tett tanúbizonyságot. Nagyon sok energiát szánt arra, hogy igazságot hozzon ebben az esetben, amely új korszakot nyithat és a büntetlenséget eltörölheti Oroszországban. Szeretném megemlíteni azt, hogy az EU-Oroszországi Emberi Jogi Konzultáció nagyon jó hangulatban telt a tegnapi nap folyamán, és a szolgáltatások, szolgálattól azt halljuk, hogy az orosz hatóságok első alkalommal megnyitották ezt az esetet, a Magnitsky esetről meghallgatást, illetve beszélgetést folytatnak, azt hiszem, hogy új módon kell bánnunk az autoritárius rendszerekkel, illetve az emberi jogi jogsértésekkel, konkrét célokat kell meghatározni. Nem Oroszország az egyetlen kérdés, egyetlen ország, amely, amely konkrét lépéseket von maga után, és csak a hibásokat, az elkövetőket, a bűnösöket próbáljuk meg megcélozni a lépéseinkkel, nem pedig, az ált, nem pedig általában a lakosságot. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan foglalkoznak a világon, nagyon sok kormány foglalkozik a Magnitsky esettel, és az Európai Unió is felvállalja ezen jellegű felelősséget. Szeretném elmondani, hogy egy hihető, hiteles vizsgálat hiánya esetében különböző lépéseket fogunk kérni, mint például a vízumok befagyasztása, az eszközök befagyasztása és a vízumok megvonása. Eddig még nem történt ilyen vizsgálat, tehát azt hiszem, hogy az európai parlamenti követelés továbbra is megállja a helyét. Köszönöm szépen, Browder úr, hogy eljött hozzánk, és a Parlamenti Együttműködési Bizottsággal kapcsolatos munkához sok sikert kívánunk. Emberi jogi kérdésekkel foglalkozunk de itt, de ezen kívül vannak földrajzi jellegű delegációk, akik egyre inkább foglalkoznak emberi jogi kérdésekkel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Tisztelt kollégák, nagy öröm számomra, hogy a ma reggeli második legfontosabb témánkat, második fontos témánkat bevezessem, ez pedig az arab félsziget, illetve a Szíriával kapcsolatos emberi jogi kérdések. Most próbáljuk a Skype kapcsolatot létrehozni. A Skype lehet, hogy a nem a legszerencsésebb kommunikációs módszer itt az Európai Parlamentben, figyelembe véve azt, hogy tolmácsolás folyik, de néha sajnos ez az egyetlen módszer arra, hogy kapcsolatba lépjünk olyanokkal, akik nem tudnak elutazni hozzánk. Tehát Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az Európai Parlament aktív szerepet vállal és figyelemmel követi a bahrájni szerepet, a bahrájni helyzetet Szíriában és Jemenben. Jemennel kapcsolatban állásfoglásokat hoztunk, konkrétan ezzel a régióval foglalkozunk, Bahrán, Jemen és Szaudarábia térségével többek között. Először is a helyzetről kapunk tájékoztatást, információgyűjtés a feladatunk, illetve a következő lépések meghatározása. Üdvözlöm Vincent Forrest urat, aki a Frontline-tól érkezett hozzánk, és jó barátunk. Ő fogja értékelni a helyzetet, aztán pedig Ruben Alfata Ékelárt asszony, aki szakértője ennek a régiónak, illetve az euro arab Fórum egyik alapítója. A Bahrein Sura tanácsának a delegáció is eljött hozzánk. Üdvözöljük Önöket! Salah Ali úr a vezetője ennek, aki a külügyi védelmi és nemzeti biztonsági tanács elnöke, a Sura Bizottság. Got érinti ez a kérdés. Nagyon jó lehetősége számunkra, hogy eszmecserét folytathassunk Bahrein állam képviselőivel. Más Sura képviselők is jelen lesznek. Nem mindenkit választottak meg a általános választójog alapján. Ezen kívül mások is tájékoztatást kaptak erről a mai ülésről, úgyhogy lehet, hogy eljöttek, és itt vannak közöttünk. Üdvözlöm Matthias Papovski urat, aki az Európai Külügyi Szolgálat főtitkár helyettese, üdvözlöm Önt, vannak még mások is a külügyi szolgálattól itt a mai napon, és természetesen az arab térségben történő, történtek, illetve az ottani események nagy kihívást jelentenek és tesztelik az Európai Külügyi Szolgálat, illetve az Európai Unió hitelességét is. <clears throat> Először is megadjuk a szót a Frontline-tól uh, Vincentnek. Hogy akarod? Aztán uh, Fata asszonynak, majd pedig Szala Ali uh, úrnak. Először is uh, Vincent Forrest következik. Köszönöm. A golföböl országaiban uralkodó emberi jogi helyzet jól érzékelteti, hogy a régióban mennyire nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Jemenről is fogok beszélni, mivel rövid az időnk. Mindenki megkapta a beszédemet a dossziéjában. Amint tudják, a GCC országokban nagyon sok a katonai és titkos megállapodás, és attól tartunk, hogy ezeknek részben az a célja, hogy az emberi jog védőit támadják. Bahreinben már látjuk, hogy sérül a gyülekezés és társulási szabadság. A GCC országában az emberi jogok védelmének munkáját alássák, megfélemlítik őket, korlátozzák a szabadságjogaikat, nem utazhatnak, gyakran megkínozzák őket, igazságtalan perekben vesznek részt, rágalmazzák őket, és gyakran fenyegetéseket kapnak. Bahrainben Abdullahti al-Khwaja ügye, a Frontline-nak volt egy munkatársa, az ő ügye jól érzeketett, hogy Bahreinben hogyan sértik meg a jogokat. Letartóztatták, 20, hónap, 20 napig letartóztatásban tartották, azzal vádoltak, hogy terrorista, megkínozták és szexuálisan bántalmazták a börtönben, katonai bíróság elé állították, és nem biztosították a bíráknak a pártatlanságát. Ali Abdulaman, aki Bahrainban nagyon híres blogger, ő kísérte figyelemmel ezt az esetet, és azt mutatja, hogy a Bahraini Emberi Jogi Központnak a munkatársait gyakran zargatják és megkülönböztetik. Szaudi-Arábia. Úgy tűnik, hogy inkább a keleti régióban nehéz a helyzet, hiszen politikai reformra lenne szükség, és a Sia közösség védelmére. Példát hagy mondjak, Fadel Mekki Almanasef példája, akit május esején letartóztattak, és most nincs vele semmilyen kapcsolatunk, sem a családjának. Az Egyesült Arab Emirátusok főleg a professzionális szervezeteket, például a tanári szervezet igazgatóját is célozzák meg, vagy az ügyvédi kamarának a tagjait, akik gyakran azzal a kockázata kerülnek szembe, hogy lecsapnak rájuk, így aztán <clears throat> ők egy kérvényt bocsátottak ki, amelyben a demokratikus fejleményeket kérik. A bloggerek ket is letartóztatták, például Ahmad Mansur letartóztatták áprilisban, és nem tudunk róla semmit. Katar Itt betiltották az emberi jogi szervezeteket. Hogyha kritizálja valaki a hatóságokat, ezt keményen büntetik, és az újságírókat is cenzorálják. Sultan al-Kaleifi aki emberi jogi aktivista, őt március másodikán letartóztatták, ő egy blogger, és az Alkarama alapítványnak a volt főtitkára. <clears throat> Nem tudunk a sorsára semmit. Jemen, hihetetlenek a fenyegetések, a terrorizmus nevében gyakran letartóztatják az újságírókat és az emberi jogi aktivistákat. Elnyomják a tüntetéseket, például Samia Alakbri kisasszony, aki emberi jogi újságíró, őt nemrégen elrabolták és fizikailag bántalmazták, miközben Szánában tudósított egy tüntetésről. Végül Hallottam sok uh, emberi jogi aktivistákról, hogy mit gondolnak az EU reakciójáról, különösen Bahreinben. Tudjuk, hogy nincs elég erőforrás, tudjuk, hogy csak riadban van képviseletük, és hogy más érdekek is szóba kerülnek itt. De az EU mégsem reagált úgy, hogy kellett volna. Az EU irányvonalak az emberi jogi aktivistákat illetően. Nem kell, hogy ehhez nagy erőforrásokat alkalmazok, ez politikai döntés. Amikor most az EU Bengáziban hivatalt nyit, akkor szeretnénk, hogy jobban hangot adjanak az emberi jogok védelmének. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm Forrest úr. Köszönjük, hogy rámutatott erre a dokumentumra, amit ön átadott nekünk, hogy ne töltsük ezzel az időt. Most pedig Mrs. Truba Alfatár Eklertnek adnám meg, aki az Euró-Arab Fórumnak a társ alapítója. On behalf of the Euro Forum, I would... Köszönöm szépen az Euro Arab Fórum nevében. Szeretném megköszönni a meghívást. Olyan témával foglalkoznak, amely engem személy szerint nagyon is érint, illetve egy olyan régióról szól ez, amelyel kapcsolatban már évek óta tárgyalásokat folytatunk, mégis marginalizálódott Európában. Egy személyes történetet szeretnék megosztani önökkel, 21 évvel ezelőtt éltem ott, Szaudarábiában. Édesanyám az oktatásban dolgozott inspektorként, és voltak olyan kollégái, akik úgy döntöttek, hogy bár nagyon sok éven keresztül kérték, hogy hadd vezessenek gépjárműveket, úgy döntöttek, hogy végül is megteszik ezt. Letartóztatták őket, egy napig pusztán, de a taktika igazából az volt, hogy a férjeiket, a testvéreiket, a fivéreiket és eh, édesapjaikat eh, üldözte, kezdte el üldözni, kezdték el üldözni a hatóságok, megvonták tőlük az engedélyeiket, a, illetve az úti okmányaikat. Azért osztom meg ezt a történetet önökkel, mert két-három nappal ezelőtt, múlt héten, egy másik női aktivista aki ugyan ezt követette az elmúlt évtizedben, azt, hogy utazhassana, utazhasson az ember, a nők utazhassanak, illetve gépjárműt vezet, vezethessenek. Manal Sharif beült az autójába gyermekeivel együtt, és útnak indult, őt is letartóztatták. Ez nagyon jól mutatja, hogy a reformok bizony nagyon lassan következnek be ebben a régióban. 21 év telt el, és még mindig ugyanazzal a problémával küzdködünk. Azonban azt látjuk, hogy a taktikák változtak, most már a nőket is célba vették, nem csak a férfiakat. A nők úgy érzik, hogy zsákutcába kerültek az életük minden területén, ott van, az erőszakot nem említik meg, nem büntetik, és a családjog egyáltalán nem létezik. A nők nem fordulhatnak a hatóságokhoz önállóan. De ez nem csak egy nemek közötti kérdés, nem csak a nőkről és a férfiakról van szó. Az újságírókat, illetve a férfi aktivistákat is letartóztatták, például Fahad al-Sehit, többször letartóztatták, kiengedték, nagyon sok aktivistát megkínoztak, és a Bahreini forradalom óta nagyon sokan eltűntek, illetve megsérültek a demonstrációkban. Az egészségügyi dolgozókat is támadások érték, nem tudták elvégezni feladataikat, a munkájukat korlátozták. Vannak olyan szaudi aktivisták, akik bíróság elé kerülnek, azonban nem rendes bíróságokon, foglalkoznak az ügyeikkel, ügyeikkel hanem magán világban, például Jeddában, anélkül, hogy megfelelő jogi eljárást kapnának, és ezzel nevetségesé teszik az igazság, igazságszolgáltatási rendszert. Ez a helyzet az Egyesült Arab Emirátusokban Ahmed Mansour, Fahad al-Shehi ügye, vagy Nasser bin Gait ügye, nagyon jó példa, a demokratikus folyamatokat próbálták előre mozdítani. Ez az ország azt mondja magáról, hogy nyitott, de hát ez, ezek a példák pontosan az ellenkezőjét tanúsítják. A szólásszabadságot korlátozzák, és az aktivistákat pedig letartóztatják, életüket kockáztatják ezek az emberek. Szaudarábiában van egy új vallási törvény, amely a szólásszabadságot korlátozza. Bárki, aki kritizálja a kormányt Ománban, problémával fog küzdködni. Például Ománban a médiát lezárták a legtöbb közszolgálati irodában, és így mindenféle kommunikációt lehetetlenné tettek. Paradoxon ez a kormány szempontjából is, hiszen ezek a kormányok önmagukat úgy próbálják lefesteni, mintha odafigyelnének az emberi jogokra, azonban a, nem ezt mutatja a gyakorlat. Ez nem azt jelenti, hogy az öbölmenti országokban mindenütt ugyanaz a helyzet. Vannak különbségek, például Kuwait, Ban vannak már demokratikus intézmények, melyek működnek, parlament, alkotmány, azonban vannak szektás különbségek és feszültségek ebben az országban az adott helyzetből adódóan, illetve a szociális-gazdasági nyomás következtében. Ezek a feszültségek új jelenséget képviselnek, lehet, hogy meglepő ez, hiszen amikor Szaudarábiában éltem, még fogalmunk sem volt a síta kisebbségről, és nem foglalkoztunk ezzel a problémával. Lehet, hogy ez az elmúlt egy évtizedben súlyosbodott. Az arab világ felkelései nem csak a diktatúrákat döntötték meg, hanem azt is látjuk, hogy most már nem hangtalan ez a forradalom, felszólalnak az emberek, és változtatásokat követelnek. Ezek a változtatások különböző ütemben meg is valósulnak. Azonban nagyon sok pénzbe kerül ez, például Jemenben már ez 4 milliárd dollárba került, van még további kiegészítő megjegyzésem, a vitára tartogatom ezeket. Köszönöm. Your remarks. Köszönjük szépen az előadását, illetve az értékes információkat. Most pedig Szalah Ali urat szeretném köszönet, köszönteni, aki a Bahraini külügyi és védelmi nemzetbiztonsági ügyek bizottságának elnöke. Tisztelt! A Bahraini parlamenti delegáció nevében és a magam nevében, akik a bahraini embereket képviseljük, el szeretném mondani, hogy milyen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, illetve hozzájárulhassunk a valóság tisztázásához az elmúlt események kapcsán Bahreinben. Az elmúlt tíz évben demokratikus folyamatok valósultak meg, kemény munkát végeztünk, és jelentős eredményeket tudunk felmutatni. Mindez a Nemzeti Akció kartával kezelett, amit a nemzet elfogadott, és ez megnyitotta az utat a Bahráni alkotmány elfogadása felé. A legutóbbi fejlemények után, ami megrezte a közel-keletet, eh, nem valósult meg eh, megfelelő bemutatása a helyzetnek a külföldi médiában. Békés tüntetések voltak Bahreinben, és eh, legitim szociális politikai reformokat követeltünk. Annak idején a bahraini uralkodó tudta azt a nemzeti párbeszéd keresében, keretében, hogy ezeket a parlamenti képviselők a nemzet, illetve nemzetközileg is támogatják. Fontosnak tartottuk a békés a stabilitás fenntartását, hiszen ez jellemző volt a Bahrányban. Az imádkozás, sajtószabadság fontosságát kiemeltük, hiszen ezek hozzájárultak a változáshoz, illetve a szociális és gazdasági kérékeseket is. Ezek a követelések megváltoztak, és um, a kormányt leváltották, illetve a nemzet kérte az iszlám köztársaság uh, megalapítását Bahreinban. Amikor um, elveszítettük az uralmat az ellenőrzés felett, amikor a kormány a legislatív intézmények és a nemzet ellen fordult, és ez a nemzet biztonság kérdéseit is érintette, illetve a golf térségi tanács kérdéseit is. Egy nemzeti párbeszéd került illetve ezt eh, a nemzetközi beavatkozás kapcsán káosz helyzeté alakult, veszélyes eh, helyzet alakult ki a eh, sztrájkok, erőszak, civil engedetlenség és más polgári eszközökkel. Külső politikai csoport végezte a brutális gyilkolásokat, és ők zavarták azokat a szervezeteket, amelyek közszolgáltatásokat végeznek, mint például a Bahreini Egyetem, illetve más oktatási intézményeket. A Szalmani kórházban szintén fellépésre került sor. Ez a fő kórház az országban, és az a közel-keleten az egyik legnagyobb orvosi intézmény. Sajnálatos, hogy a párbeszéd lehetetlenné vált, illetve nem voltak hajlandóak az érintettek bekapcsolódni ebben a folyamatban. Diktatórikus fellépés áldozatává vált Bahrein, és ez egy nagyon kicsi ország. A Nemzeti Egység több mint 300 ezer ember, 300 ezer ember sebesülését okozta. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon fontos biztosítani azt, hogy Bahrein folytathassa a reform programait, az emberjogi kérdések eh, képezik eh, mindennek az alapját. Továbbá a nemzeti párbeszéd útját meg kell nyitni, illetve nyitva kell tartani ezt a kaput a társadalom minden rétege számára, hiszen ez jelenti jövőt az ország számára. Lehet, hogy nem vagyunk ideális demokrácia, egy vég nélküli út elején járunk a fejlődés felé. Köszönöm szépen. Doktor. Köszönöm szépen. Most pedig van egy megjegyzésem. Április 28-án az Európai Parlament Facebook oldala indult meg, és nagyon sokan fordultak Bahreinból hozzánk segítséget, támogatást kértek a kormány ellen, illetve demonstráltak a halálítélet ellen, amelyet négy aktivistára terjesztettek ki Nibler asszonynal együtt, aki a delegáció vezetője és Albertini úrral, aki az AFET eh, elnöke, reagáltunk ezekre a felszólításokra, kifejeztük szimpátiánkat és támogatásunkat a bahrainiakkal szemben, akik sürgetik a változásokat. Én személy szerint csalódott voltam. Néhány héttel az erőszakos felépések előtt fogadtam a bahraini király tanácsadóját, és ő már előre felhívta a figyelemet arra, hogy molotov koktélokat fognak dobni az aktivistákra, és én úgy éreztem, hogy ezzel megnyitották a, az útat a további fellépések számára. Ez lett volna a személyes megjegyzésem, és most pedig az Európai Külügyi Szolgálatnak adom meg a szót maximum 10 percben. Popovski úr. Azt gondolom, ez már a Skype kapcsolat Szíriából. Madam Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Először is, hogyan reagált az arab tavaszra az EU? Dialógusra szólítottunk fel, és az erőszakos cselekmények ellen tiltokoztunk a békés tüntetők ellen. Teljes mértékben tiszteljük az emberi jogokat és gyülekezési és sajtószabadságot. Az EU miniszterek a golfövölbeli országokkal április 20-án tartottak egy találkozót. Catherine Ashton fő képviselő volt az elnöke ennek az ülésnek. Ott átadtuk ezeket az üzeneteket az arab ország képviselőinek, arab országok képviselőinek. Nagyon sok megtorlás történt az arab országokban, és az EU-t aggasztja az, hogy ha bizonyos reformfolyamatok nem folytatódnának. Bahreint és Jement illetően, hogy milyen a kapcsolata az EU-nak és Bahreinnek erős. Így aztán őszintének kellene lennünk egymással. De a békés tüntetők letartóztatása és az erőszak nem segíti a reform legitim követeléseit. Szerintünk a kormánynak és az ellenzéknek párbeszédet kell folytatnia. Ez nem lehetséges, hogyha az ellenzék képviselőit bebörtözik. Az EU külügyi tanácsa aggodalmának adott hangot múlt héten Bahreini helyzete kapcsolatban, és a békés tüntetők elleni erőszak elleni végetvetésnek adott hangot, illetve az igazságos perhez való joghoz ragaszkodik. Bahreinben két ellenzéki képviselőt is halálbüntetés fenyeget most, Ezekkel kapcsolatban május 3-án a főképviselő asszony már tárgyalt. Ugyanakkor Hamad király, Bahrein eh, eh, első embere már támogatásáról biztosította a reform folyamatokat. Mink akiket érdekel Bahrain biztonsága, igazságosága és népének biztonsága. Az EU a jemeni eseményekkel kapcsolatban is aggódik, hogy Szale elnök nem vesz részt a GCC kezdeményezésekben, romlik az emberjogi helyzet. Ez kihat az em- a jemeni népre. Az Unió teljes mértékben támogatja <clears throat> azt, hogy Szele elnök átadja a hatalmat. Az éveleje óta fokozatosan romlik az emberjogi helyzet, és azt kértük, hogy vessenek véget az erőszaknak a tüntetők ellen. A főképviselő nem sokára ellátogat Jemenbe, az a célunk, hogy a felelősségre vonhatóságot támogassuk. Ez is tárgyat képezte egy külügyminiszteri ülésnek. Szánában létezik egy EU központ, folyamatos kapcsolatot tart velünk az aktivisták szerepéről, illetve a fiatalkorúak bebüntetéséről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Popovski úr. Mit tudna mondani? A többi arab országban működő EU-s küldöttségekről ön csak jelent említette. Szaúd-Arab és Bahrein? Amint tudja, Szaudi-Arábiában van egy eredeti központunk, de nem nagy a hálózatunk. Ahogy Ashton asszony is mondta, az emberi jogok minden politikában szerepet kell, hogy játszanak, és minden küldöttségünknek prioritás ez. Jelenleg, különösen Észak-Afrikában és Közel-Keleten. Elnök, te specifikus információt nem tud adni a szaudarábiai központról? És az emberi jogi irányvonalakról? Hogy mi a helyzet az aktivistákkal? A küldöttség figyelemmel követi a helyzetet, de egyre jobban tartja a sérülékeny csoportok képviselőivel a kapcsolatot, Ezt a politikát támogatja az európai szomszédsági politika dokumentuma is. Ez az irány a jövőre. Ha megnézik a tegnap elfogadott dokumentumot, amelyet a parlament is megkapott, a demokrácia, az emberi jog és a polgári társadalom támogatása a célunk a partneri országokban. Thank you, Mr. Popovski. Köszönöm, Popovski úr. Most pedig megnyithatnám a vitát, hogy kérdéseket tegyenek fel. Uh, Mr. Tanok. I want to direct my question to the representative from the uh, Bahrain. Igen, a Bahraini parlament képviselőjéhez. Egy olyan országból jövök, amelynek szintén, amely szintén királysági formát ölt, és a király, a Bahreini királynak egy képviselője ellátogatott hozzám is nem régen, és nagyon elszomorít engem, hogy hallottam az elmúlt erőszakos eseményekről. Meg vagyok róla győződve, hogy a korona herceg felvilágosult reformer, sőt, abban is hiszek, hogy az ellenzék néhány eleme erőszakos, és abban is, hogy Irán az önök nagy szomszédja mindent megtesz, hogy destabilizálja az önök országát. A kérdésem általános politikai jellegű, nevezetesen. Mit tehetünk még, hogy egyenlő lehetőségeket adjunk a sia kisebbségnek. Nemrég készült egy brit dokumentumfilm, ahol egy bahreini siát meginterjúfoltak, aki azt mondta, hogy egy európainak könnyebb ez offshore cégeknél munkát kapni Bahreinben, ha ugyanazok a minősítései, mint egy bahreini siának. Lehet, hogy ez túlzás, de jól mutatja, hogy a szuniták és a király család között milyenek a kapcsolatok, és mi a helyzet a siákkal. Tehát szeretném, hogyha biztosítana arról, hogy mindegy, hogy az iszlám melyik területe érkezik, mindenki egyenlő jogokat érhez Bahreinben. Elnök, köszönöm. Más kérdés? <clears throat> ha nem, akkor a Bahreini Surach tanácselnöke And I like to thanks all the comments we hear it uh, from. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Ami a brit kérdést illeti, egyértelműen egyértelmű, hogy egyetértünk, fölmerül a kérdés a Bahrein kapcsán, hogy a válság után mi a következő lépés jelenleg. Parlamenti képviselőkként nagyon súlyos helyzetben vagyunk. Az emberi sértéseket föl kell tárni, bármilyen oldalról történjenek is a tüntetők vagy a kormány részéről, ezeket a jogsértéseket föl kell tárni. Aztán nagyon komolyan vesszük azt is, hogy az ellenzéket megkérdezzük, legyenek ezek síták vagy szuniták, megkérjük őket, hogy próbáljanak kialakítani egy nemzeti párbeszédet, és minden függőben levő kérdés kapcsán hozzanak döntést az ország jövője érdekében. Ami pedig a munkahelyeket illeti, szeretném megnyugtatni önt, hogy a munkanélküliség Bahrányban 3,7%, amely viszonylag alacsony, hogyha más országokkal vetjük össze Bahrányt. A probléma az, hogy nagyon sok fiatal nem akar munkát vállalni a magánszektorban, több mint 10 ezer munkahely van a magánszektorban, és a fiatalok inkább a kormány közigazgatási munkát szeretnének. Tehát ez jelenti a kihívás számunkra, hogyan lehet meggyőzni a fiatalokat, különösen a sítákat arra, hogy valóban van munkahely és álláslehetőség, de ez a kormány köreiben van a magánszektor esetleg a fizetések emelésével vonzóbbá teheti az ottani munkahelyeket. Aztán meg kell határozni, hogy ki jelent többséget a siták vagy a szuniták. A Bahrein országa e, iszlám ország, de nincsenek statisztikáink, nem tudjuk, hogy sita vagy szunita a többség. azt látjuk, hogy az iskolák, az egyetemek, a munkahelyek területén fölmerülhet ez a kérdés. Ő, őket azonban bahrajni állampolgárként kezeljük, és számunkra teljesen mindegy, hogy muzulmán, nem muzulmán, sita vagy szunita. A delegációban vannak siták és szuniták is, és van uh, zsidó, illetve keresztény parlamenti képviselő is bahreini állampolgárként nem szeretnénk különbséget tenni az emberek között. Mindenkit meg kell védenünk az országban. Köszönöm. Elnök. Az ENSZ külön tevőjére nézek. Bidefelt úr, esetleg uh, szeretne hozzászólni a, ehhez a vitához is, mint ahogy azt az előzőhöz is tette. Esetleg szóval. Kíván-e szót kérni? Olyan... Köszönöm szépen. Igen, kicsit meg, meglepett most azzal, hogy hirtelen megadta nekem a szót. De talán megragadhatnám a lehetőséget arra, hogy egy kérdést tegyek föl a bahreini delegációnak, és ez a kérdés pedig a jelentésekkel kapcsolatos. Jelentést kaptam síta mecsetek lerombolásáról. Nem tudom, hogy meg tudja erősíteni ezt a tényt, illetve tud-e konkrét információt szolgáltatni a síta mecsetek lerombolásáról az elmúlt hetekben. Salah Ali úr, tisztelt elnök asszony, hogyha megengedik, akkor a delegációnk egyik tagjának adnám meg a szót, ő van abban a helyzetben, hogy erre a kérdésre választ adjon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon, és tisztázhatok egy-két kérdést. Köszönöm szépen az elhangzott kérdést. Egy rövid bevezetőként elmondanám, hogy Bahrányban vallásszabadság és békés együttélés honol hindu, muzulmán, keresztény vagy zsidó emberekről legyen szó. Az országunkban olyan struktúrák léteznek már a 19. század eleje óta, amelyek ezt lehetővé teszik. Vannak mecsetek, zsinagógák és más vallások, vallási szent helyek. A 18-22-es cikkely a szabadságot kimondja, és azt is kimondja, hogy nyíltan lehet vallást gyakorolni. A kérdésére válaszolva, uram, sajnos bizonyos tényeket rosszul tálalt a média. Több mint 657 ezer mecset van az országunkban, és ezek közül egyet sem romboltak le. Nagyon jó példa az, hogy 1930-as évek óta van például zsidó zsinagóga, és ezeket nem lombolták le. Mintegy 600 jogsértésről kaptunk jelentést, ezek közül mintegy 60-at megvizsgáltunk, és ezek illegális struktúrákról, épületekről számolnak be. Természetesen a vallás gyakorlását megfelelő körülmények között kell biztosítani. Jogállamiság eh, honol, és ezt, meg is, ezt a gyakorlatban is érvényesíteni kell. Azonban van egy, hely, egy helyi protokoll, ami azt jelenti, hogy a helyhatóság, az önkormányzat kezébe kerülnek ezek a kérdések, rájuk bízzuk ezeket. Azonban a februári helyzet tehát februári események óta az önkormányzatok komolyabban veszik ezt a szabályozást, és Bahrein továbbra is fenntart ilyen vallásgyakorlási helyeket, és erre mintegy 30 milliárd dinát szánt az elmúlt időszakban elnök. Köszönöm szépen ezt az információt. Azt figyelemmel tudomásul vettem, hogy a delegáció nem reagált a báhrányi kormány elleni segítségnyújtási kérésre, illetve a, a halálbüntetések kiszabása ellen, négy aktivista ellen. Az Európai Unió határozottan kimondja, hogy nem fogadjuk el a halálbüntetések kiszabását, és négy tüntető is halálbüntetéssel sújtottak demokrácia melletti tüntetések miatt, illetve három másik személy életfogytiglant kapott, mind a heten azt mondták, hogy ártatlanok. Ezen parlament elnöke, Buzek úr nyilatkozatot tett, elítélte a halálbüntetést. Utolsó lehetőség, hogy a vita ezen részén, részére reagálni lehessen, Ékelárt asszonynak adnám meg a szót. Madam Chairman, I will... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék néhány háttér információval, illetve javaslattal szolgálni a parlament számára és a kollégák számára. Azt gondolom, hogy a nyomás gyakorlás a döntéshozókra, az emberi jogi sértések eh, figyelembevétele. Ezzel kapcsolatban úgy hallottam, hogy eh, ezzel önök már foglalkoznak, de ami Jemen, Bahreint eh, és az emirátusokat illeti, nem lehet ezeket ugyanúgy kezelni, mint más területeket. Európában és a golf öbölben támogatást kell nyújtani, finanszírozás, segíteni kell az embereket, hogy eh, kifejezhessék a véleményüket, hiszen erre nincsen lehetőségük és egy regionális szakértő létrehozására is le, jó lehetőséget teremteni. Az Európai Unió főképviselője meglátogatta a térség országait, és ez egy Európai Unió stratégiájának nélkülözhetetlen eleme kell, hogy legyen, és nagyon fontos, hogy ő a civil társadalom képviselővel is találkozhasson, még akkor is, ha ez nem mindig lehetős, lehetséges. Nagyon fontos kézzelfogható lépéseket megvalósítani, ezért, hogy a civil társadalmat ezek az országok elismerjék, a jogállamiságot elismerjék, illetve azt, hogy kötelező betartani a nemzetközi emberjogi kötelezettségeket. És én a civil társadalomra, a fiatalokra, nőkre, médiára vonatkozó projekt kapcsán nyitott vagyok. Köszönöm szépen, Kelet asszony. Utána Vincent Forrest következik, majd áttérünk Szíriára. Nagyon röviden vissza szeretnék térni Bahreinre. Örülök annak, hogy mind a két fél elkezdte az utánajárást. Korábbi kollégám Lali Lavia Kadja letartóztatása után egy operáción kell, hogy keresztül essen, mert tönkretették az arcát. Tehát a börtönökben kínzás van, ha jól tudom, nyomozás nincsen egyenlőre, hiszen ezt a bírák, illetve a katonai bíróság megtiltottak. Köszönöm szépen! Ezek a jelentések azt jelzik, hogy mindez ellentmondásos és aggaszt bennünket a visszaérések sora, illetve részletes nyomozást várunk el. Most pedig de mielőtt áttérünk Szíriára, egy nagyon fontos kommunikét szeretnék meghallgatni Vezsi asszonytól, aki Tunéziába látogatott, parancsoljon néhány percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy a vitán kívül szeretnék hozzászólni. Tunéziába látogattam nemrégiben, és két pontban szeretném megosztani az aggájaimat önökkel. 19-e és az elmúlt hét csütörtök, illetve péntekek között voltam Tunéziában, ami a választási folyamatot illeti, ezt vizsgáltuk, illetve a tunéziai libia határon a helyzetet, ami a választási folyamatot illeti, minden bizonyal látták, hogy a választási bizottság, aki, amit nemrégiben hoztak létre, kért egy választási jelentést június 24-e és október 17-e között. Nagyon sok vita folyt. Ez egy olyan bizottság, választási bizottság, amelyben részt vesznek a civil társadalom képviselői, és a, a kormány úgy döntött, hogy nem, nem lesz tekintetel erre a jelentésre, és megtartja a választásokat július 24-én. Mi az, ami engem aggaszt ezzel kapcsolatban? Egyrészt a választási bizottság nem régiben áll csak fel, azért állították fel, hogy teljes mértékben megszervezze a választásokat a belügyminiszter részvételével. Természetesen eh, nem kell elmagyaráznom azt, hogy eh, mit a feladat a belügyminiszternek Tunéziában több száz ezer ember van, akik eh, nincsenek rajta a választási listákon. Még csak a személyigazolványuk sincs, ami lehetőséget teremtene arra, hogy ők lehet legyenek a listán. Minden önkormányzatban olyanok embereket állítottak fel, akik a demokratikus és átlátható választások megvalósítását hivatottak megszervezni. 70 pártot hoztak létre, és 10 öt pártot az arszelisták állítottak. A legjobban szervezett párt a muzulmán párt, mert nekik lehetőségük van arra, hogy vitákat folytassanak, és az összes meccset az ő kezükben van Tunéziában. Szerettem volna felhívni a figyelmet erre a problémára az Európai Unió, mi az Európai Parlament, a demokratikus választásokat nyomon tudjuk követni, kísérni tudjuk, és nagyon fontos, hogy nagyon odafigyeljünk mind arra, ami történni fog, és örülnénk annak, hogy ha úgy fognak ne, foglalnánk állást, hogy ebből kiderüljenek aggájaink is, meg kell tudnunk tenni mindent annak érdekében, hogy megfelelő feltételek mellett történjenek a választások, és én úgy gondolom, hogy nem lesz dramatikus ez a folyamat. Egy olyan országban valósulnak meg ezek a választások, ahol nem voltak még demokratikus választások, és ami a határokon a helyzetet illeti, a susai táborban lát, voltam az elmúlt hét péntekén. Ez az a tábor, ahol a lázongások történtek. Gyorsan beszámolok mindenről. A tunéziai lakosság nagy lelkűséget mutatott mindazokkal szemben, akik a, területükön menekült, menekültek. 400 ezeren érkeztek Tunéziába a Líbiát elhagyók közül, 10 millió lakosa van ennek az országnak, és ez az ország átmeneti, demokratikus átmeneti folyamatban volt éppen. Ezek az incidensek, nem tudom, hogy milyen helyzet mellett javasultak meg. Néhányan azt mondják a susai táborral kapcsolatban, hogy mindez baleset volt, mások a provokációt gondolják valósnak. Én most nem szeretnék erről nyilatkozni. Ami biztos, hogy azok, akik ebben a táborban maradnak, nekik kellene profitálniuk a szomáliaiaknak, eritreiaknak, elefántcsontpartiaknak, sirakiaknak a jogi státusból. Két négy hónap óta ebben a táborban vannak, tehát e- egyre növekszik a feszültség. A HCR e megnézi az ő anyagaikat, dossziukat, 980-at lassan befejeznek, de ezeknek az embereknek nincsen útlevelük, ott kell maradnunk a táborban, és azt gondolom, és mindjárt be is fejezem, elnök asszony, nagyon fontos, hogy követeljük azt, hogy legyenek erőfeszítések a menekültek eh, fogadását illetően, hiszen ez a befogadó országot érinti. Három ezer embert tudtak felvenni. Koszovó kapcsán szolidaritást mutatunk és nagyon fontos, hogy ennek a több ezer menekültnek eh, kinyújtsuk a segítségünket. Köszönöm szépen, Verzsia asszony! A választásokra való felkészülés, ezek előkészítése Tunéziában nem teljes mértékben van összhangban mindazzal, amit az ilyen típusú választásokon várhatnánk, másrészt pedig vannak határmenti problémák, és szolidaritást kell mutatnunk a 3000 menekült eh, menekült el. Loch Béler asszonynak adom át a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Rövid leszek. De Verzsia kolléga második pontjához kapcsolódóan. Én is ellátogattam néhány héttel ezelőtt, ugyanabban menekült táborba. Már akkor is voltak problémák, de most a hétvégén két embert agyonvertek, gyújtogatások történtek, és a tunéziai kormány könyvgázt vetett be. És tegnap az AFED-ben a válaszból úgy értelmeztem, hogy a külszolgálat tud erről a helyzetről. De Malmström asszony azt mondta, hogy a visszatelepítési programról része lesz, mert csontpartról, Eritreáról kb. 4000 ember van, akit nem lehet visszatéríteni, viszont most a táborban csak 800 hely van. S talán szóval lehetne hozni, hogy mennyire sürgős ez a probléma. És a visszatelepítési programot lehetne használni, hogy kimentsük az embereket ebből a helyzetből. Mert uh, szerintem Tunézia már mindent megtett, amit tud, de ott ragadtak ezek az emberek. Lehet, hogy visszamennek Libiába, de aztán meg hajóra szállnak, úgyhogy tényleg nagyon kétségbe esett a helyzet. <coughs> Elnök, köszönjük ezt az információt. Talán a frakciók egy állásfoglalást fogadhatnának el. Persze ez két hétbe telik, de Nézzük, hogy ezt uh, felvethetjük-e ezt a kérdést. Kérem, próbáljunk megoldást találni. Most pedig megkezdhetjük Szíriáról a vitát. Ez egy elképesztő helyzet, de Haitam al Malech úr is megjelenik a Skype segítségével nálunk. Most talán létrejön a kapcsolat. Ez egy nagy segítségünkre van ez a Skype-os rendszer. Almalech úr, üdvözöljük ezen a találkozón. Hall minket?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 ítéltük az április végi eseményeket, az ENSZ is, egyértelmű volt az állásfoglalás, fölhívták a szír kormány figyelmét arra, hogy véget vessen az erőszaknak, és hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat, alapjogokat, megengedje az internethez való hozzáférést, és hogy minden lelkiismereti okból bebörtönzetet bocsássanak szabadon. Most az állásfoglalás azt kéri, hogy a szíriai köztársaságba küldjünk egy küldöttséget, hogy a nemzetközi emberi jogi törvények megsértését vizsgáljuk ki, annak érdekében, hogy a büntetlenséget ne biztosítsák a bűnösöknek, figyelembe véve az Európai Uniót. Május 9-én a tanács elfogadott egy szabályt arról, hogy Szíriába fegyverembargót hirdessünk meg, betiltsuk a vízumokat, 13 hivatalnok esetében, szír hivatalnok esetében, és befagyasszák a tulajdonunkat is. Ők polgári társadalom ellensértéseket fogadtak el. Fölhívta a tanács arra a figyelmet, hogy elfogadhatatlan, hogy a biztonság erők és a katonaság erős, erőszakot alkalmaz. Több mint 200-an életüket vesztették. Sokan megsérültek. A Szíriával tartandó kapcsolatban az EU befagyasztotta az új bilaterális programok erőkészítését, és a jelenlegi bilaterális programokat a szomszédsági politika keretében és az euró-mediterrán politika keretében. A tanács kiterjesztette az EU intézkedéseit, és kiterjesztette eh, Bashar al-Allah eh, elnökre is a szankciókat, és még 90 emberre. Almalech úr 5-3 évnyi börtönre ítélték, amiatt, hogy álhíreket terjesztett, amelyek a nemzeti érzékenységet és öntudatot sérthetik, tavalyi őszuta kb. 40-en emelték fel a szavukat, hogy a Szaharov díjat Almalek úr kapja meg. Márciusban végül ö, szabadon engedték őt, és nagy megtiszteltetés, hogy itt beszél hozzánk. Ezen kívül a Beiruti EU delegációval is kapcsolatot fogunk létesíteni, őt jól ismerjük, Nadim Huri úrra. Ő Szíria és libanoni fő összekötőnk, és a libanoni emberi jogi megfigyelő központ elnöke. Ő majd beszámol nekünk a helyzetről. Most pedig Almalek úr 5 perccel lenne arra, hogy beszámoljon a szíriai helyzetről, ajánlásairól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 Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Almalech úr. Nagy megtiszteltetés volt ön hallani. Májusban sokáig nem tudtuk, hogy mi történt önnel. Semmit nem hallottunk sem erről, sem a fiáról, aki a kapcsolattartónk volt. És örülök, hogy elmondhatom, hogy Ilyes Almalech, a fia itt van ma velünk és ő folytatja a beszámolót a szírhelyzetről. Nem tudom, hogy tudsz Skype-on maradni? Most pedig átadnám a szót. Éjjelsz el Máleknek. És kérem, látogasson el Brüsszelbe, amikor csak tud. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a képviselőknek, hogy beszámolhatok a szír helyzetről, hogy az emberi jogi aktivisták élete most is hogyan alakul. Március 15-e óta több mint ezeren vesztették életüket. 9 hét alatt. Tehát több mint ezren életüket vesztették, több ezren megsérültek. És ahogy Almalek úr is mondta, 11 ezer embert bebörtönöztek, tele vannak a börtönök. Most foci pályákon tartják fogva az embereket. Néhány nevet említett, akiket le tartóztattak. Néhányukat csak egyszerűen azért, mert az Al jazeera vagy más fórumon szóltak arról, hogy mi történik Szíriában. Vannak még, akik a felkelés, a forradalmak előtti időből, például Muhannad al-Hassan is börtönben vannak. Az amnestia amit kihirdettek, Anwar el Bunni, és csak tegnap előtt bocsátották szabadon, tehát ő sem részesült az amnestiába, igazából csak az apám élvezte ennek gyümölcsét, és a rezsim nem hajlandó együttműködni, és nem hallgatják meg a népköveteléseit. Na, Sáti Tojára úr az Al Jazeera néhány héttel ezelőtt felszólalt, utána le is tartóztatták, és azóta nem tudunk semmit róla. Abdullah Khalil, aki szintén ügyvéd, egy, egy Al jazeera interjú után tartóztatták le szintén, és ez csak néhány név, akiket azóta tartóztattak le. Több aktivistát, az apám, Rezel el Bunni, Rezel el Tunna, és mások is rejtőzködnek, mert uh, halálos fenyegetést kaptak. Sokan elmondták az apámnak, ezek az, ezek az embereknek a szomszédai, hogy biztonsági tisztek azt a parancsot kapták, hogyha elkapják az apámat, akkor lőjék agyon. Most már nem akarok letartóztatni, csak meg akarnak tőle szabadulni. Ez a párbeszéd, amit a mi rezsimünk akar. A bebörtönzöttek megkínzása elborzasztó. Azok a képek, amik eh, nyilvánosságra kerülnek, amikor a halottakat megkapják a családtagok, arról tanúskodnak a testkölevő jelek, hogy milyen kínzásokon estek át. Párbeszédről beszélünk. Obama úr, Clinton úr, és mások, akik azt szeretnék, hogy Bashar Assad vezesse a mozgalmat. Ő tegnap beszélt az orosz partnereivel, és arról ejtett szót, hogy eh, harcolni fogunk. Már extrémisták ezek az aktivisták egyszerűen azért, mert a demokráciáért küzdenek, és ő hajlandó harcolni. Egy olyan elnök, aki nyilvánosan beismerte, hogy a saját emberei ellen harcot, hogyan bízhatnánk benne, hogy reformer. Azt hiszem, hogy vége már ennek nem tudunk párbeszédet folytatni a rezsimmel. Köszönet az Egyesült Államoknak és az EU-nak a szankciókért, de Almalet úr is mondta, ez még nem elég. A rezsim nagyköveteivel, akik eh, az EU-s tagállamokban működnek, meg kell értetni azt, hogy bevonjuk a hágai büntetőbíróságot. Tényleg most azt látjuk, hogy az EU vezető szerepet vállal, bevonja az ENSZ biztonsági tanácsát, és a nemzeti büntetőbíróságokat végül. Az, hogy a kormány különböző városokban egyszerűen elzárja a szivóvíz forrásokat, az áramot, az internetet, a telefont, és utána a biztonsági erők tankokkal bevonulnak, Dará városában 5000 embert tartóztattak le, és azóta csak ezret bocsátottak szabadon. És ez azt jelenti, hogy 4000 még börtönben vannak, és ez csak egy város. Köszönöm. Köszönöm. Malek úr. Egy dolgot hagy ragadjak ki. Tizenöt féle szolgálat van Szíriában. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet. Hiszen teljesen ellenőrzés nélkül, hát talán ez nem is jó szó, de teljhatalommal működnek Szíriában. Az euró-mediterrán hálózat képviselő most nem kér szót, akkor a technikusok létrehoztak egy videó kapcsolatot Nadim Huri úrral Beirutból. Sajnos nem megy ez Skype-on egyszerre a videóval, úgyhogy Almálech úr most ennek köszönetet mondok. Minden jót! Kívánunk önnek, reméljük, hogy nem sokára látjuk. És mindent megteszünk, hogy segítsünk a szír embereknek. Very much. I'm in trouble, trouble bar. Pass leave. Okay, thank you. Thank you, bye bye. So... Köszönjük. Most pedig while we are, while we are preparing the video. Amíg a videó kapcsolat létrejön, a külszolgálat szeretne valamit mondani? Az intézkedésekre. Thank you, Madam Chair. Uh, my name is El Schneidauf. I work as a desk officer in the Syria-Lebanon Köszönöm szépen. A Szíria-Libanoni csapatban Libanoni, Libanonnal foglalkozó csapatban dolgozom, a külügyi szolgálatban. Egyetértek a bevezető szavakkal. Általánosságban annyit mondhatok, hogy a külügyi szolgálat a miniszterek tanácsa, illetve a kollégák mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy súlyosbodik a helyzet és ahogy ez benne van a múlt heti hétfői tanácsi végkövetkeztetésekben is, az Európai Unió továbbra is intézkedéseket fog foganatosítani, figyelemmel követi a fejleményeket, és ezek fényében további lépéseket vesz fontolóra, szankciókat, és így tovább. Részletesen elmondhatnám, hogy eddig mit tettünk, a főképviselő asszony nyilatkozatai saját nevében, illetve az Európai Unió nevében, mind ezt illusztrálják. Van a, a HR és a szíriai külügyminiszter közötti párbeszédre is utalhatnék. Nem tudom, hogy milyen, mi, milyen lépésekről kíván információt az elnök asszony. Ezekről szóljak? Tehát akkor folytatnám az összefoglalómat. Az Európai Unió fölemelte szavát Szíria kapcsán a márciusi eseményektől kezdve, és kompromisszumot nem ismerve nyilatkozatot tettünk az erőszakos megtorlás ellen, illetve a polgári tüntetők elleni fellépések miatt. A főképviselő többször is azt követelte, hogy azonnal vessenek véget a megtorlásoknak, engedjék szabadon a politikai foglyokat, és egy nemzeti párbeszédet indítsanak el a reformok megvalósításáról az ellenzékkel. Sajnos arra következtetésre jutottunk, hogy a megvalósítás bizony nem sikerült, nem valósultak meg a reformok. Jó pár nyilatkozatot tett a főképviselőasszony. 10, március 18, 22, 24, 26-án, 9, április 9-én, 23-án, 29-én és május 9-én többek között. a szíriai kormányt szóban felszólította az Európai Unió, ez azonban nem hozott eredményt, ezért úgy döntöttünk, hogy célzott intézkedéseket hozunk konkrét személyek ellen, amelyet, amely intézkedéseket kibővítünk, többek között ez érinti az elnököt is. A fegyverembargó az eszközök embar, embargója, olyan eszközök embargója, amelyeket esetleg elnyomásra lehet felhasználni, illetve hétfőn a kétoldalú együttműködési programok felfüggesztése, a MEDA és más eszközök kapcsán. Vannak még más regionális programok is, illetve egyéb eszközök, amelyek továbbra is működnek. Ezen kívül további lépésekre van szükség Szíria kapcsán. Együtt kell működni a nemzetközi partnerekkel, az ensz és más szervezetekkel, olyan partnerekkel, akik konkrét hatást gyakorolnak Szíriára, illetve Szíria szomszédaira, például Törökországra. Azonban eddig ez még nem formalizálódott. Rendben, zárom hozzászólásomat. Ma délelőtt tudomásomra jutott, hogy van egy ENSZ biztonsági tanácsi dokumentum tervezet, amelyet tegnap adtak közre, ez a legújabb fejlemény. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a külügyi szolgálatnak ezt a hozzászólást. Egy kérdésem lenne esetleg majd a libanoni kapcsolat, videókapcsolat után válaszolhat erre. Az Európai Uniós delegáció mit tesz annak érdekében, hogy a helyszínen segítséget nyújtson az emberi jogsértések áldozatainak, hiszen erre nagyon sok forrásból bizonyítékot kaptunk. Most pedig Nadim Puria úrnak adnám meg a szót. Kiváló a videó kapcsolat, üdvözöljük Önt itt az ülésünkön, és arra kérjük, hogy tartson egy rövid bevezetőt, tegyen nyilatkozatot a jelenlegi helyzetről, illetve arról, hogy mit vár az Európai Uniótól. Megadom ennek a szót. Great. Well, thank you very much and thank you for having me. Um, I wanted to uh, we have been documenting uh, massive and the clear pattern of human rights violations. Obviously, the first one is the shooting of unarmed protesters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 azt hiszem, hogy a haláleseteken túl nagyon aggasztó az, hogy kiszámíthatatlanság tartja fogva az embereket. Bizonyos esetekben a védelmi erők által védett polgárokra is lőnek, ez már több mint 20 városban előfordult, természetesen délen, Dara térségében történt a legtöbb haláleset, de az egész ország területéről hallottunk ilyeneket, más városokból is, Banyanszból, Letekiából és más városokból, délről, illetve keletről is. Miután a katonaság a tankokkal részt vett az eseményekben Dara városában, Baba Amar térségében is hasonló eseményekre került sor, azonban egészen a mai napig a kisebb városok Dara kormányzóságában, ezek ugye nyugatra helyezkednek el Darától, ezek a kisebb városok is megszállás alatt vannak a jelen pillanatban, nem nincs semmilyen kapcsolatuk a külvilággal, tehát nem is láthatjuk pontosan, hogy mi történik a helyszínen. Nagyon minimális az információcsere. Jordánia, Libanon és más szomszédos országokba menekülők szörnyű történetekről számolnak be, önkényes döntésekről, lövöldözésekről, és több százával veszítik el életüket az emberek, illetve a sportstadiumokban tartanak fogva embereket, gyermekeket és nőket is lelőttek sajnálatos módon, és nem beszélhetünk arról, hogy javulna a helyzet, hiszen múlt hétvégén, pénteken és szombaton véres eseményekre kerül sor. Ezen kívül vannak önkényes letartóztatások és kínzások is. Meg se tudjuk becsülni, hogy hány embert tartanak fogva. Lehet, hogy e, több ezret, az is lehet, hogy több tízezret. A szíriai hatóságok a szükségállapotot megszüntették, de még mindig igazságszolgáltatási felügyelet nélkül történnek ilyen fogvatartások különösen azon városokban, ahol kormányellenes tüntetésekre kerül sor, illetve aktivistákat, bloggereket vettek célba és tartóztattak le. Hallottunk egy-két példát arról, hogy aktivisták családtagjait letartóztatták, és így gyakoroltak nyomást ezekre az aktivistákra, rá próbálják venni őket, hogy hagyjanak fel erőfeszítéseikkel. Vannak olyanok, akiknek teljes családját letartóztatták azért, hogy nyomást gyakoroljanak az adott aktivistára. Mi történik a fogvatartás után? Nos, 25 fogvatartottal vettük fel a kapcsolatot, akiket aztán kiengedtek. Néha pár napot vagy pár hetet tartottak a fogságban. 25-ből 21 ö, arról számolt be, hogy megverték, illetve megkínozták őket. Gyakran már a fogvatartás, letartóztatás pillanatában megvertek embereket, néha pedig a vizsgálatok során alkalmaztak kínzást. Általában a pálcákkal a talpat verik, illetve elektrosok eszközöket, kábeleket alkalmaznak kínzás céljából, és ezzel próbálják rákényszeríteni az embereket a tanúvallomásra, illetve hogy neveket nevezzenek meg. Néha ezeket a vallomásokat az országos televízióban sugározzák. Harmadsorban az orvosi ellátás megtagadása több sérült tüntető arról számolt be, hogy félnek kórházba menni azért, mert hogyha kórházba kerülnek, akkor letartóztatják őket, több olyan esetről tudunk, amikor a mentőket megakadályozták abban, hogy a sérültekhez eljussanak, ezért általában magánszállásokon vagy pedig mecseteken kezelik a sérülteket nagyon kezdetleges körülmények között. Az orvosok, akik segíteni próbálnak, önmaguk is veszélybe kerülnek és letartóztatják őket. Jó pár esetet tudunk, jó pár ilyen esetet tudunk Dára városából és további információval nem rendelkezünk a sorsukról. Nagyon nehéz információt kapni eh, Szíriáról, hiszen a szólásszabadságot nagymértékben korlátozzák. Semmilyen külső személy nem léphet be Szíriába, például újságíró sem, akik pedig megpróbáltak belépni az ország területére, azokat gyakran elfogták. Tudunk konkrét esetekről, például az Al Jazeera angol korrespondenséről, illetve nagyon sok olyan újságíró van, akit letartóztattak, és semmi ilyen információt nem kaptunk a sorsukról. Zárásképpen mit tehet Európa? Mit várunk önöktől? Mit várunk Európától? Három szintről szeretnék szólni. Az első a beszámoltathatóság. Nagyon fontos, hogy továbbra is megpróbáljuk ezt érvényesíteni két szinten is. Egyrészt vizsgálatot indított az Emberi Jogi Tanács, a szíriaiak eddig legjobb tudomásunk szerint nem reagáltak erre, nem biztosítanak hozzáférést a dokumentumokhoz. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy Európa továbbra is követelje azt, hogy a vizsgálat elvégezhesse munkáját. Hiszen a világot nem lehet kizárni Szíriából. Másodszorban, és tudom, hogy ezt már Álleh is megemlítette, az ICC kérdését mindannyian követjük a potenciális um, BT határozatot. Nagyon fontos, hogy Európa továbbra is azt követelje, hogy a törvényszék elé kerüljenek ezek a kérdések. Ezen kívül mindannyian üdvözöljük a szankciók kiterjesztését. A hét elején vezették be ezt, és nagyon fontos ez a fokozatos kiterjesztés, egyre nagyobb mértékű szankciók foganatosítása. Így lehet csökkenteni a szír hatóságok lehetőségét arra, hogy megtorlást alkalmazzanak. Ezen kívül Európának nagyon fontos szerepe van abban, hogy partnerei segítségével, törökországi kapcsolataik által nyomást gyakoroljanak például Oroszországra, Kínára, Libanonra, akik pufferként működnek, és föl kell hívni a figyelmüket, hogy nem maradhatnak csendben, amikor ilyen rettenetes eseményekre kerül sor. Köszönöm szépen önnek is ezeket az információkat, illetve ajánlásokat és javaslatokat arról, hogy az Európai Unió hogyan reagáljon a helyzetre. Albizottságunkban a felelősségre vonhatóság mindig is tevékenységeink középpontjában áll, és nyomást fogunk gyakorolni az igazságszolgáltatásra. Nagyon fontos ezeket a lépéseket ellenőrizni. Örültünk annak, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék Líbia kapcsán a rajtaütéssel foglalkozott, és reméljük, hogy ezek a dolgok jó irányban folytatódnak, ami a felelősségre vonást illeti. Biztos vagyok abban, hogy a kollégák is szót szeretnének kérni. Kasszak úrral kezdjük, aki a szakbizottság alelnöke. Köszönöm szépen. Angolul beszéljek, vagy a saját nyelvemen is szólhatok-e? Igen, talán inkább angolul, mert még videóvonalban van velünk Nadim Huri úr. Köszönöm szépen, és köszönöm a vendégek részvételét, illetve a technikai segítségeknek köszönhetően köszönjük azoknak a részvételét is, akik virtuálisan voltak velünk a szíriai helyzettel kapcsolatban. Aggódunk, Aggódunk a negatív fejlemények miatt, ami az emberjogi sértéseket illeti, illetve a demokrácia visszaszorítását és az emberi jogokat. Az Európai Unió nagyon fontos lépéseket tett meg már jelenleg is. Teljes mértékben egyetértek azzal a véleménnyel, hogy még több dolgot is tehetnénk. Különösen, ami az ENSZ biztonsági tanácsát illeti. Itt sokkal aktívabbak lehetnénk a kérdés felvetésében, hiszen nagyon fontos szintről van szó. A kérdésem a következőn megemlítette, hogy több száz elnyomás áldozat van, és azt is megemlítette, hogy az Európai Unió szerepet játszhatna a partnerországokkal együtt, például a szomszédos országokkal, mint Törökország, a hosszú éveken keresztül sikerült javítani a kapcsolatokat, a vízummentesség Törökország és Szíria között megvalósul nem régiben. Hogyan eh, tervezik a diplomáciai tovább lépést? Mit tehetne az Európai Unió és Törökország annak érdekében, hogy segítsék a nemzetközi szereplők közös erőfeszítéseit, erőfeszítéseit, illetve hogy hatással legyenek a szír kormány fellépésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kazak úr, Tenok úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy egy brutális rendőrállam működik, és mindenkinek világos az, hogy a kormányzás mindenféle ellen zéket el fog nyomni, és ezt az arab tavasz is megmutatta, de Damaszkuszban úgy tűnik, hogy nem lesz arab tavasz, Assad 80-ban mészárlást valótított meg, és a globális kommunikáció lehet az egyetlen eszköze ennek, például a Skype ezt nem lehet blokkolni, még Berlusconi is ezen keresztül kommunikál bizonyos emberekkel, tehát nagyon nehéz a mobiltelefonokat, képeket megszüntetni. Tehát a diktátorok küzdenek, és a diktatórikus államok is, hiszen számos bizonyíték szól ellenük és és be lehet bizonyítani, hogy az ő parancslataiknak megfelelően követik el ezeket az erőszakos 1973-ban Pinochet volt az, aki a sportstadionban terelte össze kormányának ellenfeleit, ez a diktátorok által alkalmazott közös módszer. A nemzetközi igazságszolgáltatás hosszú karjától félnek ezek a, az államok, de ezzel az a probléma, hogy kevés lehetőség van arra, hogy a kormányok ezeket végesen fogadják el. Például Kadafi tudja azt, hogy néhány afrikai országban tud csak menekülni olyanokba, ahol nem írták alá az egyezményt, És nagyon jó lenne, hogyha az büntető törvényszék nem a helyzet súlyosbításához járulna hozzá szekulárisak ezek az államok, és Irakban, Irakból befogadott keresztényeket, de hogyha vissza kell mennünk Irakba, akkor ott fogják őket üldözni. Vannak más aggályok, illetve szívi instabilitással kapcsolatban is problémák. Nem engedik meg a nők számára az oktatásban való részvételt és a civil társadalmi tevékenységekben való részvételt brutális diktatórikus államról van szó, Teheránnal kapcsolatban fekete kapcsolatai vannak. Szirén keresztül szerezve pénzt és fegyvert Teherán, támogatja az iszlás terrorista csoportokat, mint a Hezbollahot és a Hamaszt. És fontos, hogy az Európai Unió szankciói hatással legyenek, de hát eddig ez sajnos nem valósult meg. Én nagyon sok szíriával találkoztam az elmúlt időszakban, ők magasan képzett, eh, kifinomult emberek sokkal jobbat érdemelnek, de természetesen mi nyugaton, az Európai Unióban tart, nekünk tartanunk kell az irániak által támogatott eh, polgárháborútól, illetve Szaudia, Arábia is segíteni fogja mindezt, és ez súlyos problémákhoz vezethet. Természetesen tisztában vagyunk arra, hogy a kettős standardok alapján történik az felelősségre vonás. Libiában mást alkalmaztunk, mint Szíriában. Pluralista demokrácia lehetséges. Törökország, Kína és Oroszország eh, nem szeretne több demokráciát Szíriában, ennek megvan a jó oka. 2002-es arab um, békekezdeményezést um, fel kéne éleszteni a Golán fensíkkal kapcsolatban is, és nagyon fontos, hogy demokratikus ország alakulhasson ki, és ki kell húzni a szönyeget a Bashar rezsim, az Assad féle rezsim alul, hiszen így nem lenne már lehetőség a kényszerhelyzetre. Ami Szíriát és Izraelt illeti, ez lenne a demokráciai átmenet kezdete. Tanok. Now I would... Köszönöm, Tanok úr. The European External Action Service to, to... Most megadom a külképviselet képviselőjének a szót, hogy beszámoljon az EU damaszkuszi tapasztalatairól, <clears throat> és utána még folytatjuk. Köszönöm. Ami a damaszkuszi küldöttséget illeti, nagyon fontos eleme a munkánknak persze. De azt látnunk kell, hogy nem éppen könnyű helyzetben dolgoznak, a helyi alkalmazottak némelyike ellentétbe került a biztonsági erőkkel, voltak tüntetések is a küldöttség előtt. Tehát a munkájuk hatóköre limitált, hiszen nagy az ellenszenv. Elképzelhetik, hogy bárki, aki egy EU-s tagállam nagykövetségére ellátogat, vagy az EU-s nagykövetségére, azokat megfigyelik a biztonsági szolgálat emberei. De mostanában, például tegnap, az EU-s delegáció média kapcsolatot vesz fel a hétfői tanácsi következtetéseket követően, mert uh, rögtön volt erre egy hivatalos szíriai válasz, mi szerint az EU hátat fordít a szírembereknek, és bünteti őket. Tehát nagyon fontos a küldöttség, hogy ezeket az üzeneteket felvegye és válaszoljon helyben. Vasilis Bontoszulú a küldöttség vezetője, nagyon aktív, és információkat szolgáltatott a helyzetről, mit Brüsszelben nem igen, ezen kívül folytatjuk a megbeszélést arról, hogy hogyan adhatnánk további támogatást a civil társadalomnak a jelenlegi eszközökkel. Ez egy megbeszélés a tagállamokkal is a küldöttség nagyon nagy segítségünkre lesz ebben is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Emlékeztetnünk kell a tagállamokat és az EU-s küldöttségeket, hogy mi a felelősségük az emberi jogi irányvonalak betartatásával kapcsolatban. Huri úr, szeretne reagálni? Persze. Nagyon szépen köszönöm. Lenne néhány fontos megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy Törökország milyen szerepet játszhatna. Azt hiszem, az egyik fő probléma az, hogy nincsen összekötő a kormány és a tiltakozók között. Egyiptomban és Tunéziában is láttuk azt, hogy a hadsereg egyfajta ütköző. Ma ez nem létezik Szíriában. Tehát ki az, aki közvetíthet? Ki? Ez az egyik fő kérdés Szíriában. És ez az egyik kérdés, amit nagyon fontos felvetni, hogy vajon Törökország játszhatná ezt a szerepet mert a törökök jól ismerik a szíreket, és az szír elnököt, és hallottam már a szír elnöktől is, hogy ő bízik a török elnökben. Természetesen ez csak a mi tapasztalatunk, de nagyon fontos, hogy más megoldásokat is keressünk hiszen önök is játszhatnának egy diplomáciai közvetítő szerepet. Aztán az a kérdés, hogy a jelenlegi szír rezsim mit tesz a kisebbségekkel és a nőkkel szemben. Úgy tűnik, mintha világi kormányunk lenne, de az elmúlt néhány hétben annak voltunk tanúi, hogy ez a rezsim ezt kihasználva kampányol saját maga mellett. Egyiptomban és más országokban is azt mondják, hogy vagy minket választotok, vagy a káosz jön, a keresztény és a többi kisebbségeket majd elüldözik akkor, ha nem minket választotok. Pedig erre semmi bizonyíték nincs. Nem tudjuk, mert nagyon nehéz ezt kivizsgálni. Vannak olyan tüntetők, lehetnek olyanok, akik extrémisták, nem tudjuk, de az egyértelmű, hogy a többség nem csak békés, hanem az is a prioritása, hogy demokrációt hozzanak létre, egy pluralista Szíriát, ahol mindenki békésen együtt élhet. Több mint ezer éve a kisebbségek együtt élésük már azóta békés, hogy ez a rezsim 62-ben átvette volna a hatalmat. Úgyhogy fontos az, hogy ne higgyünk a kormány annak jelszavának, hogy vagy mi, vagy a káosz. Fontos, hogy tisztázza mindenki az álláspontját a kisebbségekkel és a nők jogaival kapcsolatban. Én meg vagyok róla győződve, hogy a tüntetők jogtisztelő emberek. És végül. Az aktivisták közül néhány bátor embernek el kellett hagyni a Szíriát. Néhányuk Libanonba menekült, Jordániába, Törökországba, de nekik nagyon veszélyeztetett a helyzetük akik itt vannak Libanonban, félnek. Félnek, hogy a libanoni és a szír biztonsági erők úgy működnek együtt, hogy visszaviszik őket Szíriába. Tehát ezeket az embereket talán menekültként lehetnek kezelni. Nem nagy tömegekről van itt szó, de biztosíthatnak, hogy legyen egy menedékük. Elnök, köszönöm. Ez az utolsó megjegyzés kezdett engem a kelet-timori egyetemistákra, akiknek az elnyomás elől el kellett menekülnie, és aztán Ausztráliában szerveztek egy akciót, hogy az európai nagykövetségekre fogadják be őket, és Portugáliában és más skandin és egyéb skandináv országokban menedéket találhassanak. Mm, valami hasonló megoldás szóba jönne. Tánok úr megint szót kért, úgyhogy tessék. Egy kérdésem lenne. Ez része volt a megjegyzésemnek. Szerintem a szír rezsim gyakorlatilag előnyét élvezi annak, hogy Izraelban gyakorlatilag háborús állapotok uralkodnak. Ön szerint Szíria felemelhetné a szavát a közel-keleti békét illetően Izrael és Libanon és Izrael és Szíria között? ez talán alááshatna a szír kormánynak azt az erőfeszítését, hogy megmentőként tüntesse fel magát. Elnök, köszönöm. És Kúri úr, igen. Ez egy nehéz kérdés. Két oknál fogva. Először is. A szír rezsim már nagyon régen kiátsza a regionális kártyáit. Irak, Egyiptom, Izrael, hogy elvonja ezekkel a feszültségekkel a figyelmet a belső feszültségekről. De az igazság az, hogy csak azt mondják, hogy csak mi, csak mi tudunk megszabadulni a Hezballahtól, csak mi tudjuk stabilizálni a helyzetet. Mi történt? Most a nemzetközi közvélemény nem csak Szíria külkapcsolatait vizsgálja, hanem a belső helyzetet is, és ez aggasztó. Kétségtelen, még akkor is, hogy nem a Human Rights Watch-nak a mandátuma ez, hogy ha béke uralkodik a régióban, akkor csökken a feszültség az országban. De az, hogy az Assad családot alásnál Szíriában, mint hatalmi forrást, azt nem tudom. Ez a nagy kihívás, láttuk már Egyiptommal kapcsolatban is, hogy Izrael és Egyiptom között béke uralkodott, de a Mubarak család mégis talált okot, hogy fokozza a feszültséget. Tehát bármi, ami csökkenteni a feszültséget a régióban, természetesen üdvözlendő. De azt hiszem, hogy Szíriának a belügye is nagyon fontos, hogy azt mondhassa a kormány, hogy én Izraellel békét akarok, és ezért elnyomom a saját népemet és a demokráciát, amikor Rami Mahlud az egyik legnevesebb üzletember, és a rezsim egyik legnagyobb barátja a New York Timesnak interjút adott, ő egyértelműen az izraeli kártyát kijátszotta, megint ott volt ez a fenyegetés, hogy csak mi tudjuk garantálni a stabilitást a régióban. Ez egy cinikus kártya, mert olyan fényben tünteti fel a kormányt, hogy beszéljetek velünk, tartsatok a kapcsolatot, mi vagyunk a stabilitás kulcsa. Ha mi nem vagyunk, akkor háború lesz. Elnök, köszönöm. Nagyon örülök, hogy azt látom, hogy hasznosak ezek az eszmecserék. Persze, sajnálatos, hogy nem tudunk minden hivatalos nyelvet itt tudni, de köszönjük az EU delegáció beiruti képviselőinek ezt, és tudom, hogy az ottani kollégák követik ezt az ülést webstreamingen. Az utolsó esély, hogy összefoglaljuk, Malech úr. Köszönöm szépen! Szeretnék néhány dologra reagálni. Az egyik az, hogy világi kormánya van-e Szíriának? Sajnos, hogy hallottuk Huri úrtól is, a rezsim maga kiátsza a szekták közötti összeütközési kártyát. Szíriában, amikor demokratikus viszonyok uralkodtak, akkor keresztény miniszterelnökünk volt mindig. Szíria múltban mindig nagy hagyománya volt az együttélésnek a keresztények, a muzulmánok és más kisebbségek között. Tehát a kormány szítja itt a helyzetet, nem a nép. Aztán Nadin Húri úr azt is elmondta, hogy ezt a kártyát a szíriai kormány kiátsza. Szerintem jó lenne, hogyha Izrael az, a szír néppel kötne péket és nem a kormánya. Köszönöm. Ezzel a golfövölbeli országok és Szíriáról szóló vitát lezárom. Lesz még több ilyen ülésünk. Végül, hagyj jelentsem be, hogy június 9-én lesz a következő ülésünk Strasbourgban. Thomas Hammerberggel, az Európa Tanács képviselőjével találkozunk. És most Kazák úr, az alelnök úr, Liron Lipman úrra, az Izraeli Védelmi erő Katonai Bíróságának altábor nagyával egy találkozót fog lefolytatni. Most ezzel pedig lezárnám az ülést, és köszönöm a részvételt mindenkinek, köszönöm.